Welcome to everybody. Uh, we start Köszöntök mindenkit. Danzsan úr, elnökünk, uh, sajnos még mindig közlekedési dugóban van, de reméljük, hogy uh, hamarosan csatlakozni tud majd. Néhány információt szeretnék uh, megosztani önökkel. Az albizottság munkájának értelmében a következő nyelvek értelmében szlovén, máltai, bolgár, cseh, szlovák, észt, lett nyelveken nincsen tolmácsolás, csak a teljes jogú tagok nyelv, nyelvén van tolmácsolás, és webstreamingen kerül közvetítésre. Az ülés a jegyzőkönyvet pedig el kell fogadnunk, egy jegyzőkönyvet el kell fogadnunk, ez az október 6-ai ülés jegyzőkönyve, ha nincsen ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintem. Ezzel az említett jegyzőkönyv szövege elfogadott. Mindenkit üdvözlök. Paszkó úrnak, az albizottság alelnökének adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr! Afrikában a béke és a biztonság az egyik téma a mai ülésen, és az albizottság éppen ezért Ramtanán Lamamra nagykövet úrat hívta meg a mai ülés az Afrikai Unió békét és biztonságért felelős biztosát, illetve Nikolás Veszkot urat, az, az Európai Külügyi Szolgálat Afrikáért felelős ügyvezető igazgatóját. Tisztelt eh, nagykövet úr, tisztelt Westcott úr, szeretném üdvözölni Önöket az albizottság nevében. Várjuk az Önökkel folytatott közös vitát. Gáler úr eh, részt vett eh, abban a delegációban, illetve talán ő volt a vezetője annak a delegációnak, amely Addis Abebában rátogatott, és nagykövet úr önnel megbeszéléseket folytattunk Afrikában az afrikai helyzetről. Emlékszem arra is, hogy a delegáció itteni előadása alatt elhangzott az, hogy Afrikát egy egységként kell kezelnünk, illetve az Európai Unió politikái közötti szinergia, a déli szomszédsági eh, politika és eh, Afrika más részei között egységet kell látni. Éppen ezért örülnénk annak, hogyha elmondanák eh, véleményüket arról, hogy az Európai Unió és az Afrikai Unió hogyan tudnának együtt dolgozni annak érdekében, hogy a gazdasági stabilitás erősödjön, mint a béke és biztonság megteremtésének egyik hozománya. Nagykövet úr, meg szeretném kérni arra, hogy számoljon be arról, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni az Amison missziót, és Westcott úrhoz is szeretnénk kéréseket intézni. Meg szeretnénk kérni őt arra, hogy számoljon be arról, hogy hogyan tudnánk erősíteni az EU és az Afrikai Unió közötti kapcsolatokat általában. Köszönöm szépen! Elnök úr, üdvözöljük az ülésen, és visszaadom az elnökletet, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Először is elnézést kérnék a késésért, és mindenképpen köszönöm szeretnék mondani Pesó kollégának azért, hogy ki segített minket itt, és akkor öné a szó, kedves uram. Monsieur le Président. Elnök úr. Tisztelt albizottság, illetve albizottsága elnöke is tisztelt közösség köszönöm szépen, hogy fogadnak minket, excellenciás uraim, tisztelt képviselő hölgyek és urak, tisztelt hölgyek. senkiről sem megfogad, megfeledkezni, éppen ezért all protocols observed kifejezéssel élnék, azért, hogy senkiről sem feledkezzek meg azok közül, akik a Nyugat-Afrika barátai, azt hiszem elismeréssel tartozom mindenki iránt, és ha megengedik, azonnal néhány bevezető szót tartanék. Ezek általános jellegűek lesznek azért, hogy utána pedig minden lehetőség meglegyen, hogy kérdéseket tegyenek fel, akár aktuálisakat, akár pedig különleges, speciális kérdéseket egy-egy témakörben, így módon kialakítva egy igazi párbeszédet a mai napon. Mindenek előtt szeretnék nagyon élénk köszönetet mondani Gabriel Bertininek, a külügyi bizottság elnökének, és Arnaud Tanzsan úrnak, aki a biztonság és védelem politikai albizottságnak az elnöke az Európai Parlamentben. Szóval a köszönetet azért mondom, mert hogy voltak szívesek meghívni azért, hogy részt vegyek egy olyan eszmecserén, amely a partnerségről szól az Afrikai Unió és az Európai Unió között. Különös képen arra szeretnék kitérni, hogy milyen szerepe van az Afrikai Uniónak a béke fenntartása tekintetében, a béke biztosítása tekintetében, illetve a biztonság szavatolása érdekében. Természetesen eleget szeretnék tenni annak a kedves feladatnak is, hogy üdvözöljem az Európai Unió delegációját, amely Addis Abebában dolgozik, és amely fellépése párhuzamos és kiegészítő is az Afrikai Unió tevékenységhez képest, és gyakorlatilag ez olyan kapcsolatrendszer, olyan szoros, mint amilyen köldökrendszer és köldök zsinór össze köti a gyermeket az anyjával, az édesanyjával, hát így módon tudunk aktívan fellépni, akkor, amikor a három csúcs találkozón is felléptünk, és amelyeken az állam és kormányfőknek a segítségével tartó stratégiai kapcsolatot tudtunk kialakítani az Afrikai Unió és az Európai Unió között. Ezen felül szeretném üdvözölni azt is, hogy az a párbeszéd, amelyet elindítottunk, rendkívül gazdag. Többek között az Európai Parlament delegációja járt Addis Abebában, és ez is hozzájárult ezen kapcsolat gazdagságához. Ennek keretében lehetőség nyílott számos eszmecserét lefolytatni azon képviselőkkel, aki Etiópia fővárosában dolgoznak, és többek között szeptemberben az élénk válságokkal is, az éles válságokkal is foglalkoztunk így a líbiai égető válsággal is. Köszönetet mondanék mindazoknak is, akik eljöttek a mai délelőtt során, és alkalmat adnak arra, hogy az interaktív párbeszédünk tovább folytatódjék, és elmélyítse a kölcsönös ismeretséget. Ez teszi lehetővé, hogy foglalkozunk olyan el, amelyek foglalkoztatnak minket, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosítsuk, melyek azok az eszközök és források, amelyek az előrelépést szolgálják és a stratégiai partnerséget megerősíthetik. Ha megengedik, akkor most elmondanám, hogy mely témákkal kívánok kiváltképpen foglalkozni. Foglalkoznék azzal a stratégiával, amely a béke, a biztonság és a stabilitást hivatottak megerősíteni Afrikában, és ha kívánják, persze majd részletesen is kitérhetünk a párbeszéd az eszmecsere keretében arra is, én most csak érinteném, hogy milyen várakozásokat táplál az Afrikai Unió, többek között az Európai Unióval kapcsolatosan. Egy hatalmas erőfeszítést teszünk azért, hogy megszabadítsuk Afrikát a konfliktusoktól, és hogy teljes mértékben a fejlődés irányába tudjunk fordulni, és el tudjuk mélyíteni a demokratizációs és integrációs folyamatot. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Ha megengedik, akkor azzal kezdeném, hogy üdvözlöm azt a ö, folyamatos és erőteljes támogatást, amelyet az Európai Unió országai országonként is, és együttesen biztosítanék az Afrikai Unió számára és a regionális közösségek számára azért, hogy a békét előre lehessen mozdítani Afrikában, hogy a demokrációs, demokratikus folyamatokat meg lehessen erősíteni, és hogy megerősítsék a különböző szervezeteinket, mind a kontinensnyi léptékűeket, mind pedig a regionális kihatásúakat. Ezzel kapcsolatosan kiemelném azt a pozitív fejleményt, amely végbe ment a béke biztonság tekintetében Afrikában. Most ott tartunk, hogy sokkal kevesebb konfliktus jellemzi Afrikát, mint a múlt évtizedben. És ezt még kiegészítem azzal is, hogy sokkal kevesebb áldozatot szed a fegyveres konfliktusok sora, mint az előző évtizedben. Ez az előrelépés, ez az a nyereség, amelyet elkövetünk a kontinensükön. Azaz látjuk azt, hogy a megelőzési tevékenység kellően erőteljes, és összhangban van az afrikaiak elszántságával, nevezetesen azzal, hogy békés módon lehessen rendezni a konfliktusokat, és az energiánkat arra használjuk, hogy olyan nagy célokat teljesítsünk, mint amilyen a demokrácia célja, az integráció célja és az intézményi kapacitásaink, illetve az emberi erőforrás kapacitásainknak a megerősítése. a geopolitikai tájkép igazi dinamikus fejlődésen ment keresztül, és ez fel is gyorsult, látványos módon. Az afrikai unió, ö, egység szervezet átalakult Afrikai Unióvá, és ö, ugye egy tíz évvel ezelőtt történt mindezen esemény meg, és ez kedvezett az összes stratégiai partner számára mindazon partnerek számára, akikkel együtt dolgozik az afrikai kontinens, és hát a nagy-nagy szervezetekre, ha gondolunk, akkor mindenek előtt az első helyen meg kell említenünk az Európai Uniót. Mint tudják, az afrikai kontinens több instrumentumot épített ki, olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az Afrikai Unión keresztül Afrika betöltse az elsőrendű szerepét. Mely szerepeket? A béke biztosítása területén és a konfliktusok rendezése területén. Persze különböző féle megoldások alakultak ki, időnként törékenyek, időnként ennél erőteljesebbek, ezeket észlelhetjük azon konfliktusos helyzetek kapcsán, amelyeket, ha jellemzünk a mai viszonylatokban, akkor elégedettséggel kell, hogy megalapítsuk, hogy Burundiban, Komore szigeteken, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Közép-Afrikában, gina ban sikerült elérni eredményeket, és akármi is legyen, elindult egy olyan fajta dinamika, amely a kilépést biztosítja a válságból, és most már a konfliktus utáni, a posztkonfliktus helyzetet élik meg ezeket, ezek az országok. Aktívan követjük nyomon mindazon tevékenységeket, amelyek a megoldást a megelőzésben látják, strukturális megelőzésben, a konfliktusok kezelésében és a béke megerősítésében újraépítési és fejlesztési ambiciós programot fogalmaztunk meg, és az Afrikai Unió hozzájárul a béke és biztonság architektúrájának a kialakításához és tovább erősítéséhez, és mint tudják, egy tíz évnyi táblában gyakorlatilag ö, több mint 300 ülést tartott a biztonsági tanács az államfők, illetve kormányfők állandó képviselőknek a közreműködésével. Szóval eljutottunk most már oda, hogy a béke architektúrája a megerősödő afrikai erő mentén történik, tehát egy olyan hadtestről van szó, amelynek a kihatása jelentős, és amely lehetővé teszi a korai figyelmeztetési funkció ellátását. Erre természetesen majd még visszatérhetünk akkor, amikor majd beszélünk arról, hogy milyen nehézségekkel szembesülünk, és hogy milyen pozitív értékeket tud ehhez még hozzátenni az Európai Unió, mint hogy hatalmas feladatról van szó akkor, amikor az afrikai biztonsági és béke architektúrát alakítjuk. Az afrikai felfogásban mire is helyezzük a hangsúlyt? Nos, arra, hogy hogyan lehet az alkotmányos rendet megerősíteni, erre hogyha erre van szükség, többek között a különböző pucsoknak az ellen szereként alkalmazni azt. És hát nagy elégedettséggel állapíthatjuk meg, hogy az alkotmányos rendet békés úton sikerült elérnünk, mégpedig kreatív megközelítésben jártunk el ehhez, és sikerült felül kerekednünk a belső konfliktusos helyzeteken, Mauritániában, Nigerben, Gineai köztársaságban. És hát ott van még Elefántsont partnak a nagyon speciális esete is, de egy biztos, hogy sikerült eljutnunk oda, hogy ezen országokban az alkotmányos rend honosodjon, honosodjon meg. A 2011-es év elején a nemzetközi közösségnek a figyelmét lekötötte a globális béke szerződés kialakítása Szudán esetében és a, és a ma már ugye ö, szudáni köztársaság és dél-szudáni köztársaság között, mint hogy ez a két ország alakult ki, azért és hát e tekintetben különböző választásokra, szavazásokra került sor, az eredményeket elfogadták, aztán a dél szudáni közösség megszületett, ő lett az 54. tagja az Afrikai Uniónak, hatalmas feladatok vannak még előttünk természetesen, nevezetesen a tekintetben, hogy a népszavazás után hogyan lehet a nyitott kérdéseket még, még ö, megválaszolni, és a béke megerősítése még továbbra is napirendi, napirenden van. Aztán dél-afrikai eh, elnök, nigeri elnöke és Burundi elnöke, a három elnök nap mint nap az Afrikai Unió megbízásából foglalkoznak eh, ezen kérdéskörrel azért, hogy egy, úgy egy fiatal, eh, egy gyermek állam megszületésénél bábáskodjanak és elősegítsék annak fejlődését Dél-Szudánban. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy az Afrikai Unió aktív, rendkívül aktív, csak úgy, mint az ENSZ és a stratégiai vezetés tekintetében nagyon fontos szerepet tölt azon misszió ellátása keretében, amelyet az ENSZ állított fel Darfur esetében és kétség kívül sikerült olyan előrelépéseket biztosítanunk, amelyek segítik a tárgyalási dinamikát, a dohai folyamat keretében, és ezáltal kívánjuk a kvateri kormány helyzetét még megerősíteni, természetesen összhangban az ESL és a megbízott tárgyaló partnerekkel. Afrika szarvánál mit is észlelünk, az, hogy nagyon instabilis a helyzet, és hogy számos konfliktus, potenciális konfliktus esélye áll fenn ezen térségben többek között Szomália felépése kapcsán. Nos, itt is az Afrikai Uniónak a missziója, amely Szomáliára szakosodott, az AMISOL, lényeges szerepet tölt be, átmeneti kormány állt fel, az átmeneti hatóságok lehetővé tették azt, hogy ellenőrizés alatt legyen magad is jó a fővárosnak a legnagyobb területe, és a terrorista csoportok, a Sabad csoportot sikerült kiszorítani a fővárosból távolra, defenzív álláspontra kényszerültek, de azért vigyázat a romboló hatásuk, erejük még továbbra is potenciálisan jelentős. Nagyon népes térségről van szó Szomália esetében, és kiki láthatja a napi hírekből, hogy a sabab csoportok megakadályozzák a humanitárius segélyeknek az eljutását az érintett térségekbe, azon térségekbe, amelyeket sem a szemiszol, sem a kormány még nem tart az ellenőrzése alatt. Mire számítunk? Arra, hogy a regionális hatóságok Afrika szarjában, a közösségnek a szintjén, afrikai közösség szintjén, és a nemzetközi porondon is képesek lesznek arra, hogy a béke helyreállítását biztosítsák, a stabilitását és az országnak, Szobáliának az integritását. Ez a célkitűzés most már gyakorlatilag kéz közelben van, megvalósítható, és ennek megvalósítására kell, hogy még tovább mozgósítsuk magunkat. Ami pedig a kenyai erőket illeti Zsubát térségben, támogatjuk a szövetséges erőket, új helyzet alakult ki, egy olyan helyzet, amelyben a sebáb csoportok most már visszaszorításra kerültek, és hát defenzívben kell, hogy védelmezik saját bőrüket, amennyire képesek erre. Az emisszom aktívan lép fel, és a nemzetközi támogatás is jelen van. Többek között az Egyesült Nemzetek Szervezetének a támogatása, csak úgy, mint az Európai Unióé, és ez pozitív fejleményeket hozhat ezen térségben aminek pozitív hatása lehet, mégpedig nem is kismértékben, Szomália politikai jövője tekintetében, és ezt segíti elő a nemzetközi közösség fellépése ebben az országban. Az LRA szenyor hadseregnek a fellépése továbbra is aggasztó ugyanakkor ez aggasztja a nemzetközi közösséget, az ENSZ biztonsági tanácsa, ne feledkezzünk meg róla, hogy júliusban és novemberben is kétszer is foglalkozott ezen kérdéskörrel, és ez a kérdéskör messze menően foglalkoztatja az érintett országokat és az Afrikai Uniót is. Egy megerősített együttműködése szüke, született kezdeményezést az Afrikai Uniónak az égisze alatt, és ez a kezdeményezés most úgy tűnik, hogy testet ölt többek között azáltal, hogy néhány nappal ezelőtt, november 22-én a Béke és Biztonság Tanácsa az Afrikai Uniónak egy teljes eszközrendszert állított fel az egy megerősített együttműködésre az a, Afrikai Unió, tehát égisze alatt, és a az Európai Unió és az ENSZ-nek a támogatásával, és még a képben benne van, egy sor bilaterális kapcsolatban együttműködő ország is. Elnök úr, hölgyeim és uraim, bátorító szavakat próbáltam tartani, és jelezni kívántam azt, hogy csökkennek a konfliktusos helyzetek Afrikában. Ez gyakorlatilag most már biztos, hogy így van. Jó úton tart a, a, a kontinens azért, hogy ezen célkitűzések teljesítésének. De a béke fenntart, felépítése, kiépítése, fenntartása egy hosszú távú feladat, és nyilvánvaló az, hogy lesznek kudarcok is, és hát olyan szakaszokat kell bejárnunk, amelyek nehezek, és nem mindig lesznek teljesen végleges megoldást adóak. De ugyanakkor konszolidálnunk kell ezt a folyamatot, még akkor is, hogy ha a veszélyek jelentősek, és vigyázat, még a kisebb konfliktusok is még veszélyesebbek lehetnek, mint a korábbiak, ennek tudatában kell lennünk, és az Afrikai Unió tudatában is van ezen veszélynek. Éppen ezért egy akcióprogramot fejlesztettünk ki a újraépítés és a fejlődéstek a tekintetében azon országok javára, amelyek a konfliktusokból és válságokból kikerülőben vannak. Mindezt úgy, hogy minden partner rendszert bevontunk a folyamatba. Az Európai Uniót említem itt elsősorban, és az ensz a lista élén. Mindennek a célja az, hogy felszámoljuk azokat a mögöttes okokat, amelyek a krízisekhez vezettek, és amely okok nagyon szoros összefüggésben vannak, a gazdasági helyzettel, a lakosság által megélt gazdasági helyzettel és a kormányzási kérdésekkel még eh, táplálandó a vitát, eh, szeretnék kitérni arra, hogy mennyire fontos az a kérdés, amelyel a médiumok foglalkoznak, és amelyet nagyon röviden, nagyon túlságosan, szinte dióhéjban eh, arab forradalomnak szoktak hívni a sajtóban. A véleményünk szerint ennél összetettebb a folyamat, a jelenség, azaz egy nem egy egységes esemény sorról van szó. És előfordulhat az, hogy vagy egy időben, vagy egymás után a négy évszaknak a jellegzetességét is magának tudhatják ezek az események, nem csak a tavaszét. És hát ugyanazonok azonos következményekhez is vezethetnek, de nem mindig vannak kivételek tehát e, folyamatban, és nyilvánvalóan minden egyes országnak megvan a sajátossága, és ez váltja ki a sokszínűséget. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, azok a kérdések, amelyekkel ez idáig foglalkoztam, és amelyeket nyilvánvalóan az eszpecserében még tovább tudunk mélyíteni, ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek nyitott területeket jelentenek az Afrikai Unióban, és dolgozunk ezen kérdéseken, azon nagyon értékes támogatással és bűkező támogatással, amelyet az Európai Unió biztosít. Mely területekről van szó, olyan területekről, amelyekben az előrelépések nagyon különbözőek, és vannak nyilvánvalóan olyan területek, amelyek azt igénylik az afrikai országoktól, az Afrikai Unió tagjaitól, hogy még nagyobb erőfeszítéseket tegyenek, de ezt a tétel áll ugyanakkor a partnereinkre is szeretnék még gratulálni azért a kapcsolatrendszerét, amelyet sikerült kialakítani az Afrikai Unió és az Európai Unió között, a béke, a biztonság és az EU és az Afrikai Unió közötti közös stratégia kialakításában amit elértünk, ezt szeretném tehát üdvözölni. Nos, a mai napon kívánom azt, hogy ez a párbeszéd elmélyüljön az intézményeink között, és most már csak annyi a feladatom, hogy köszönetet mondjak. Merci. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Aztán megadom a szót Westcott úrnak, az, aki az Afrika egy Felelős vezető igazgatója. Jól ismerjük, gyakran van nálunk, nagykövet úr. Elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt alelnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget adnak arra, hogy ugyanezen a platformon szólaljak fel, ahol Lamamra nagykövet úr is. Ez azt hiszem, hogy kifejezi együttműködésünk és kölcsönös kötelezettségvállalásaink jelentőségét, erről már szólt is. A három fő témából, már mint ami az EU stratégiai megközelítését illeti Afrikával kapcsolatban, a három, ugye a béke, a jólét és a partnerség, ez a három szó. Az együttműködés kettőre vonatkozik, a békére és a partnerségre, amiről ma szólunk. Az átfogó kihívásokat, mint az, hogy hogy lehet csökkenteni a konfliktusokat Afrikában, ezt három szinten közelítjük meg. Először is nemzeti szinten. Mert a legtöbb konfliktus, amely kialakult Afrikában az elmúlt 40-50 évben, nem állam közi, hanem államon belüli konfliktusokból származtak. Éppen ezért az EU egyik központi szerepe az, hogy valóban szilárd politikai intézményeket építsenek fel, amelyek segítségével az emberek az országon belül békésen tudják feloldani a konfliktusokat, nem pedig fegyverekhez folyamodnak. Ez vonatkozik a nemzeti és a regionális szintre és a kontinentális szintre is. Ez a megközelítés. Nagyon sok forrást biztosítunk az ilyen intézményépítésre, regionális intézmények felépítésére és az Afrikai Unió támogatására. Ha megengedik, ezekről szeretnék majd szólni egyenként. De nagyon fontos, hogy megértsék, hogy az egyes országokban betöltött szerepünk nagyon fontos része az együttműködésnek Afrikával. Ezek kívánjuk csökkenteni a konfliktus szintjét. A regionális szinten azt hiszem, hogy egyre nagyobb szerepet játszik, játszanak az ECOAS, ECOWAS, a SADEC, a különböző, az IGÁD, a regionális intézmények, szervezetek. Nagyon sok esetben a konfliktusos válság esetében ezek a regionális szervezetek vezető szerepet játszottak a konfliktus feloldásában, például az Elefántcsontparton, Nigerben, Gineában, ahogy a biztos úr említette. Ezekben a helyzetekben az Európai Unió támogató szerepet kíván játszani. Támogatni kívánjuk a szervezeteket minden lehetőségünkkel, általában gazdasági szankciókkal. Az a szerep, amelyet a regionális szervezetek játszanak, mi őket támogatjuk a konfliktusok feloldásában, megoldásában. Jelenleg igen szorosan dolgozunk együtt, egyre szorosabban dolgozunk együtt a szedekkel mind a konfliktusok megoldásában, Madagaszkár esetében, illetve támogatjuk a globális politikai megállapodásokat Zimbábvét illetően. Szeretnénk, hogyha megvalósulna az alkotmányos reform is, valóban szabad választások lennének. Együttműködünk tehát a regionális szervezetekkel, ahogy az Afrikai Unió is együttműködik szorosan regionális szervezeteivel. Nagyon örülünk annak, hogy az Afrikai Unió és annak regionális szervezetei nemrégiben elfogadtak egy menetrendet, amely segítségével egyfajta munkamegosztást valósítottak meg a kettő szervezetcsoport között világosabbá tették a munkamegosztást, mert mi támogatjuk azt az elképzelést, hogy Afrikában afrikai megoldásokat kell találni. Az elefántcsontpart nagyon jó példa volt erre, mármint arra, hogy milyen szerepet játszott a nemzetközi közösség, az Afrikai Unió, a regionális szervezetek. A három csoport szoros együttműködése valóban ahhoz a folyamathoz vezetett, amely végül is a válság feloldásához vezetett. A nemzeti regionális szint és a nemzetközi szint tehát nagyon fontos. Az Európai Uniónak nyilvánvalóan együtt kell működni az ENSZ-el is ezeken a területeken, és így is jártunk el, az Elefántcsontpartban, az ENSZ misszióval, a Monuszkóval, a Demokratikus Kongói Köztársaságban, a Junamiddal, az Anmisszal, Szudánban. Tehát nagyon szorosan együttműködünk az ensz a folyamat minden e, esetében. Gyakran, mint Szomáliában, van egy ENSZ képviselő, külön megbízott, akivel együttműködünk. Az Afrikai Unió képviselője mellett. Megpróbált tudtunk összehozni az összes EU elemet, konkrét stratégiai keretekbe építettük ezeket, és a tanács jóvá hagyott kettő stratégiai keretet. Az egyik a Száhel térségről szól, ahol a fejlődés és biztonság kérdése nagyon is szorosan összefüggnek, másodszorban pedig két héttel ezelőtt jóvá hagytunk egy hasonló stratégiát az Afrika szarva régió esetében mert a biztonságot nem lehet elválasztani a fejlődéstől és a békés politikai evolúciótól. Mennyire működünk konkrétan együtt az Afrikai Unióval? Az Európai Unió jelentős segítséget biztosít az afrikai béke és biztonsági keret az APSZAN számára. Kiváltképpen, ami az APF-et illeti az, az afrikai béke létesítményt eszközt. Mi az EU támogatni tudjuk azokat a kiemelt béke fenntartó missziókat, amelyeket jóvá hagyott az Afrikai Unió. Kettő van jelenleg, az Amazon, amit Lemamra biztos úr említett már, a második a Mikopax, amely afrikai fegyveres erőket biztosít a béke megtartás érdekében a közép-afrikai köztársaságban, békefenntartó békafenntartó erőként. Az Amazon a legnagyobb EU befektetésnek tekinthető, az afrikai békébe történt befektetésnek. 240 millió eurót költöttünk erre a misszióra az elmúlt 3-4 évben, amikor is felállították az Amazon-t. Tehát így támogatjuk. Ez egy afrikai kezdeményezés, afrikaiak által vezetett békefenntartó erő, kizárólag afrikai erőkkel megtöltve, az Afrikai Unió és a műveletet végrehajtó erők irányítása működik, támogatjuk egy persze az ENSZ. A pénzügyi támogatás elsősorban az Európai Unióból származik. Ha megnézzük a szomáliai fejlődés jövőjét, ahogy biztos úr mondta, van néhány biztató jel, de hát elég messze vagyunk azonban a stabil megoldástól. Az Afrikai Unióval együtt továbbra is támogatni fogunk három elemet. Az első az Amisont, hogy békét és biztonságot teremtsünk, amelyen belül lehet stabil politikai struktúrákat felépíteni. Aztán együttműködünk a TFK-vel, nem csak az Amazon segítségével, hanem az EU képzési misszió segítségével. Megfelelő erőkkel kell ellátnunk, hogy fent tudja tartani a biztonságot nemzetközi támogatás nélkül. Harmadsorban támogatjuk a politikai folyamatot a TFK-n keresztül, ideértve bátorítani szeretnénk a befogadó politikai megoldást. Be kell vonni a regionális adminisztratív testetek, amelyek Szomálián belül léteznek, garantálni kell tehát a stabil politikai jövőt. Az Amazon nagyon jó példa arra, hogy hogyan működünk kéz a kézben. Szomália továbbra is nagy probléma, a konfliktus nem zárult le, de legalábbis valami eredmény talán elértünk, de hát sokkal többet kell tenni, főleg eh, idén van egy, most már van egy augusztusi határidő, amikor a új alkotmányos megoldást szeretnének találni, és ebben az összefüggésben meg kell néznünk azt, hogy hogyan lehet támogatni az Amisom missziót, és hogy kell -e esetleg más nemzetközi feleket felkérni arra, hogy az Afrikai Unió mellett vállaljon intenzívebb szerepet az Amisom misszió sikere érdekében. Több egyéb módon is együttműködünk az Afrikai Unióval, az APF segítségével több képzőintézményt támogatunk. Ez az afrikai békefenntartó létesítmény. Abban segítjük az afrikai fegyveres erőket, hogy megnöveljék békefenntartós konfliktus megelőző kapacitásokat. Nyugat-Afrikában, Kelet-Afrikában támogatunk képzőintézményeket. Van a Kofi Annan békefenntartó központ Gánában, őket is támogatjuk. És több egyéb központot. Aztán van az Amani Afrika nevű projekt, ahol támogatást biztosítunk, amely keretében az afrikai fegyveres erőket segítjük, tovább képezzük és arra készítjük fel őket, hogy hogyan lehet a közös misszióban fellépni a konfliktusok elharapózása ellenében, hogy lehet fellépni. Aztán támogatjuk a válságkezelő SITSEN az Afrikai Unión belül. Ezeket a válsághelyzeteket szeretnénk megelőzni, ez egy ilyen válság megelőző program. Az Európai Unió tehát sok támogatást biztosít az Afrikai Unión keresztül közvetlenül, de sok egyéb válság sújtotta országban tevékenykedünk, különböző békefenntartó művelet, hadműveleteket vagy missziókat vezetünk be, például a DLC-ben, a Demokratikus Kongói Köztársaságban van az ÜSZEK és az UPOL, támogatjuk a, a stabil politikai struktúra katonai struktúra és rendőri struktúra felépítését, a Demokratikus Kongói Köztársaságban a békefenntartás érdekében nagyon sok képzést végeztünk az elmúlt évben. Például a tömegek mm, kezelését illetően. Tehát ha például demonstrációra vagy tiltakozásra kerülne sor mostani választásoknál, a rendőrség most már megtanulta, hogy hogyan kell a tömegekkel szemben fellépni. Aztán több kiegészítő intézkedést szeretnénk bevezetni, hogy támogassuk azokat a missziókat, műveleteket, amelyek a kalózkodás ellenében hatnak. Szeretnénk regionális tengeri kapacitásokat kiépíteni a partmenti országokban, Afrika partmenti országaiban. Annak érdekében, hogy jobban tudják kezelni saját tengeri biztonságukat. Az utolsó terület, amelyet említenék, Szudán, amely azért aggaszt minket, ahol szorosan együtt kell működnünk az igáttal és az Afrikai Unióval, hogy csökkentsük a konfliktusból adódó károkat. Diplomáciai támogatást biztosítottunk Beki volt dél-afrikai elnök segítségével, hogy megoldást találjanak Szomáliában. Ez egy kiemelt téma az Afrikai Unió és az EU számára is igen csak sérülékeny régióban, csak sérülékeny helyzet alakult ki. Együtt kell működnünk az Afrikai Unióval és az ensz is, és beki volt dél-afrikai elnöke, és még Kerios külön megbizottal. Ezt a mi EU-s külön megbizottunk segítségével, Roslyn Marston segítségével is meg tudjuk valósítani. Hát így röviden át kívántam tekinteni azokat a területeket, ahol együttműködünk, de nagyon szívesen állok az önök rendelkezésre további kérdések esetében. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Mielőtt megadnám a szót a hozzászólni kívánó kollégáknak, ha megengedik, két kérdést tennék fel eh, Lemámra nagykövet úrnak. Az első az afrikai ilyen készenléti erőket illeti. Ez egy olyan struktúra, amit ön is említett, ambiciózus struktúra, de virtuális, ez a készenléti eh, eh, erő. Hogy látja ennek a feleményét? Operatív, ugye az, azt hiszem, hogy 2015-ig tolták el, annak az időpontját mm, Konetti tábornok úr még nem tölti be funkcióját. Ezt a struktúrát mikor lehet véglegesíteni? Milyen, milyen együttműködése, konkrét együttműködése számíthatunk az Európai Unió részével? Hogyan tudjuk segíteni önöket abban, hogy ez az eszköz, ez a struktúra valóban hatékonyá váljon? Szomáliát illetve a második kérdésem, hosszan beszélt el a konfliktusról, beszélt nyilván a katonai eredményekről, amelyeket az Amisom elért Mogadisúban. Mi részt vettünk, Ugandába ment a mi szakbizottságunk tavasszal, igen, elmélyítette eszmecserét folytattunk az ugandai hatóságokkal. Paskó alelnök úr is tagja volt ennek a küldet, küldöttségnek az ugandai kötelezettségvállalás igen, lenyűgözött minket, aztán állandóan azt kérte Uganda és Burundi is, hogy terjesszük ki az Amészom hatáját és más afrikai országok hozzájárulását is tegyük lehetővé. Mi a helyzet ezzel a kérdéssel? Az ugondai, burundi visszatérő kérések, követelések, nem tudom, hogy az Afrikai Unió milyen választ tud adni erre és ha figyelembe vesszük a magadisói helyzet alakulását, hát nem tudom, hogy ugye Kampalában jártunk tavasszal, a tavaszi helyzethez képest változott a helyzet. Gáler úr, néppárti koordinátorunk ebben az albizottságban, ő kér szót. Köszönöm szépen. Franc, németül fogok beszélni, kérem vegyék fel a fejhallgatót, hármas csatorna. Részemről nagy szeretettel üdvözlöm Lemamra biztos urat itt a mi körünkben, az Európai Parlamentben. Nagyon örülök annak, kiváltképpen annak, hogy a Abebai látogatásunkat, küldöttségi látogatásunkat követően elfogadta meghívásunkat, és nagyon szépen köszönöm a segítséget, amikor együttműködött velünk, az Európai Unióval hajlandó tovább is együttműködni persze. Köszönöm szépen ezt a vagy szándékot. Ez a partnerség, az EU-afrikai partnerség az egyik legaktívabb partnerség talán, egyik talán egyik legsikeresebb eddig, és remélem, hogy a jövőben is így marad, pozitívan fejlődik ez a partnerség. Megemlített néhány problémás területet, aktuális problémákat is, sok kollégával múlt héten az AKC-EU parlamenti közgyűlésen Loméban jártam, és ezek a kérdések napirendre kerültek igenis aktívan, hevesen, ami a száheli kérdést illeti, és Szomáliát. Ebben az összefüggésben van egy kérdésem, olyan, mintha az álsamab militánsok azáltal is gyengülnének, hogy pénzügyi forrásaik Líbiából úgymond elapadtak, hiszen nem állnak rendelkezésre a líbiai pénzforrások. Legalábbis a régióbeli kollégák úgy gondolták, hogy jelenleg az aktuális helyzetben egyfajta eltolódása vár, egy, egyfajta az al taktika meg fog változni, mert nem tudják megfizetni az embereket. Éppen ezért másfajta motivációt keresnek, és ez a nacionalizmus lesz, ez a szomáliai nacionalizmus, amely az ellen szól, ami kívülről jön, Etiópiából, Kenyából, ami jön, mind ez ellen lépnek fel. Éppen ezért a kérdésem a következő, nem lenne-e politikailag indokolt, hogy az Amisom mandátumát kiterjesztenénk a béke fenntartás, béke megvalósítás, tehát hogy kenyai egységeket bevonnánk, vagy etiópiai ö, egységeket az Amisom igész alatt, és velük együtt lépnénk fel az Amisab ellen, mert akkor ez a nacionális aspektus, vagy ez a nacionalisztikus aspektus nem lenne annyira előtérben, nem lenne egy olyan érv, amelyet az Ásabab bevethetne. Ez már is kérdés az Európai Unió, az LKS felé. Politikailag akarjuk-e, támogatjuk-e, mit gondol az Amisom mandátumát, fel lehetne úgy értékelni, hogy amit a szomszédos államok fontosnak tekintenek, mind be lehessen építeni ebbe a misszióba. Tehát ki kellene terjeszteni tehát az Amisom mandátumát. Mit gondol erről? Azt hiszem, hogy ez egy opció lehetne amely segítségével az ásambabot végvényesen le lehetne söpörni a föld színéről. Nos, ami a száheli térségben kialakult helyzetet illeti, ott a mauritániai, a máli, nigeri, csádi kollégák világosan azt mondták, hogy az a vákum, ami kialakult Kadhafi eltávozásával, hogy ez a vákum, ezt a vákumot arra használják fel, hogy felfegyverkezzenek, bizonyos csoportok, és hogy az államiságban kialakult légüres tér kérdése, tehát ezt a légüres teret felhasználják a szomszédos országok arra, hogy tevékenységüket végrehajtsák, visszavonulnak, a fegyvereiket ott traktározzák, ebben a légüres térben is olyan akciókat terveznek, amelyek az egész régiót destabilizálják. És attól félnek az szomszédos országok, hogy ezek a csoportok igen szoros kapcsolatot tartanak fenn az alkaidával. Mit tart ott fontosnak, mivel lehet ott arra gondoskodni, hogy ne alakuljanak ki hosszú távú mentes, állammentes térségek, hiszen ez igen veszélyeztetnék, nagyon is veszélyeztetnék a térséget. Merci, Monsieur Gualtieri. Köszönöm, Gualtieri úr, a szocialista frakció koordinátora. Grazie all'ambasciatore Lamra. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Természetesen csatlakozni szeretnék Westcott úrhoz, az ügyvezető igazgatóhoz, illetve köszönöm szépen eh, Gáler úr hozzászólását is. Utáni szeretnék arra, hogy milyen fontos ez a partnerség az Európai Unió és az Afrikai Unió között. Különösen, ami a béke és biztonsági partnerséget illeti. Szerettem volna egy kérdést feltenni, de erről a témáról már részletesen beszéltünk, Miután hallottam Danzsan úr kérdését, illetve Gáler úr kérdését, az ami szommal és szomáriával kapcsolatban. Vannak pozitív hírek, amelyekről hallottunk. Elképzelhető, hogy még nem sikerült mindent megoldani, de nagyon fontos a megváltozott feltételek mellett egy megváltozott mandátummal felruházni a missziót. Ami pedig a politikai közvetlen szerepvállalást illeti a térségben, az AMISZOM támogatását, ön hogyan látja itt az Afrikai Unió szerepét? Illetve hogyan értékelik a megváltozott európai szerepvállalást? Milyen követelések vannak, illetve milyen új feltételek mellett működik mindez? Ami az afrikai béke facilitást illeti, Westcott úrhoz szeretném ezt a kérdést intézni. Egy nagyon szolid partnerségről van szó az Európai Unió számára, ami a támogatást, ami az eszközöket illeti. Az APF-nek egy különös jellegzetessége van, ez a fejlesztési segítségnyújtással van összefüggésben, nem a bizottság kezeli mindezt, de összefüggésben áll más eszközökkel is, amelyeknek még nagyon fontos jelentősége van. Az Európai Unió költségvetését is érinti mindez, illetve a stabilitási eszközt illetve a biztonságba történő beavatkozást. Parlamentként, illetve az említett feladathoz való hozzájárulásként a biztonsági fellépések megvalósítása az afrikai partnereinkkel az Európai Parlament hogyan vállalhat erőteljesebb szerepet a biztonsági politikánál, hiszen itt nem pusztán fejlesztéspolitikáról van szó. A biztonságpolitikai kérdések területén hogyan lehet ezt az eszközt még jobban felhasználni, illetve az eszközök hasznosságát tekintve, milyen közös eredményeket sikerült elérni, hiszen itt eh, a politikai keretet is nézni kell az európai fél és az afrikai partner között. Én ezt nagyon pozitívan értékelem, köszönöm. Köszönöm szépen, Nikolaj, azt mondok adnom a szót, aki egyben alelnök is. Köszönöm szépen, elnök úr, először is gratulálni szeretnék eh, az előadásért. Az együttműködés az Afrikai Unió és az Európai Unió között egy rendkívül fontos téma mindkét partner számára, mint az Unió számára, mint pedig Afrika számára. Lenne néhány kérdésem a biztonsággal kapcsolatosan. Ugyanis úgy vélem, hogy Afrika különböző régióban a biztonsági helyzet továbbra is aggasztó. Szomália helyzete aggaszt minket, a kalóz tevékenység mindenki kárára történik, mint az, az európaiak rovására, mint pedig az afrikaiak rovására, ennek nagyon jelentős hatása van továbbra is. De felmerül bennem a kérdés, hogy a szomálai államnak mennyire van képessége arra, hogy reagáljon. Igazi stabilitási kérdéseket vet fel az ott kilakult helyzet, és az a véleményem, hogy ebben a régióban igazi szeparatista erők nyilvánulnak meg. Beszéltem Szovaliland és más területi képviselőkkel, és azt hiszem, hogy erre törekednek, nevezetesen arra, hogy elszakítsák a régióikat és önálló államot alkossanak. Ha megnézzük, hogy mi történt Szudánban például, látjuk azt, hogy ott a népszavazás a referendumnak a révén két állam állt fel, és hát továbbra is konfliktusos a helyzet azért a kettő entitás között. Hogyan látja ezt a fragmentációs folyamatot, hogy töredezik, széttöredezik a régió? Aztán kérdezem azt is, hogy mire törekednek a kalózkodás visszavetése tekintetében. Mint már ö, korábban felmerült, ö, igazi eredményeket nem sikerült elérni, annak ellenére, hogy felmerült a korábbiakban különböző bíróságoknak a fellépése, és hát azt hiszem, hogy az, hogy az igazságszolgáltatási intézményeknek a jelenléte meghatározó fontosságú lenne mindenki számára. Azok az személyek, akik kalózkodnak, továbbra is ezen az úton kívánnak járni a jövőben. Mert hogy az Afrikai Unió fellépése e kérdéskörben nem igazán erőteljes. Aztán Djibouti-ban is jártam és beszéltem a képviselőnkkel, és mindenki jelezte az, hogy arra van szükség, hogy a felhatalmazások, a mandátumok sokkal erőteljesebbek legyenek, kiterjesztett mandátummal rendelkezzenek az ott fellépők, és az lesznek nem eléggé erőteljes ott a fellépése véleményem szerint. Ez lenne egy további kérdéskör. Aztán áttérnek most arra, hogy hogyan látja az arab tavasz. Én sem szeretem ezt a fajta elnevezést, ezt a fajta megközelítést, hogy úgy mondjam, a megnevezésében, de egy biztos, hogy az arab tavasznak a hatása erőteljes lesz az Afrikai Unió és az Európai Unió közötti kapcsolatban. Mint tudja, meghat meghatározásra került, hogy hát mi lehetséges egy területet is. Hát ezt kezdtünk már, azt hiszem, hogy tovább lépni, de hogyan látja ezen kívül azt, hogy a dél, az észak-afrikai helyzet hogyan fogja befolyásolni a kapcsolatrendszerünket, esetleg átsorolásra kerülnek a prioritásos kérdések, meg az együttműködése milyen hatással lesz mindez? Elnök, köszönöm szépen, megadom a szót a következő hozzászólónak. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek, hiszen Afrika rendkívül nagy kontinens, nagyon sok kérdés hangzott már el, és nagyon sok érdeklődési területünk van. Szeretném megkérni az előadóinkat arra, hogy számoljanak a dél-szudáni helyzetről részletesebben, illetve DRC-ben, a Demokratikus Kongói Köztársaságban. Optimisták-e a jövőt tekintve? Köszönöm. Merci, monsieur Lamas. Köszönöm szépen, megadom a szót Lemámamra nagykövet úrnak. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. És hát köszönetet mondanék a tisztelt képviselő hölgyeknek és uraknak. Nagyon releváns kérdéseket tettek föl. Elnök úr, hagyj kezdem az önkérdésnek megválaszolásával. Várakozási helyzetben vagyunk, és hát gyakorlatilag azt mondanám, hogy még inkább csak egy virtuális tervről van szó, vagy tervezetről, még akkor is, hogy ha tudjuk, hogy ez hát egy hosszú folyamat, ez így van, és hát tudjuk, hogy mozgosítani a különböző forrásokat, erőforrásokat nem feltétlen könnyű dolog. Öt egység állt fel a kontinensnek a szintjén, a Nos, három tantáregység tekintetében olyan béke fenntartói funkciók alakultak ki, amelyek hát szakosodott feladatok ellátására hivatott tantáregysségek ezek. Az Amani Afrika esetében olyan hagyakorlatot hajtottunk végre, amely lehetővé tette, hogy a kontinens léptékében próbáljunk erőpróbát végezni az a Európai Uniónak a és Aztán jött az Amani Afrika 2, amely néhány héttel ezelőtt indult el Addis Abebán, és ennek az eredménye az kellene, hogy legyen, hogy egy olyan hagyakorlatot végzünk, amely már valós léptékekben működik, és amely lehetővé teszi, hogy a dandár egységek akár a béke fenntartás, akár a béke folyamat támogatásában mutassák meg, hogy mire képesek. Aztán ott van természetesen egy sor egyéb kihívás is. Nevezetesen stratégilag hogyan tudjuk mobilizálni magunkat, hogyan tudjuk a különböző egységeket eljuttatni Afrika más régiójában. Azaz a légi szállítási kapacitásunk hogyan működik, a tengeri szállítási kapacitásunk hogyan képes helytállni. Persze ott vannak a költségvetési hatások is, és hát a kommunikációkat is biztosítani kell, és hogyan lehet a különböző felépési színhelyeken bevetni az ászlóaljakat és egyéb egységeket. Egy biztos, hogy nagyon aktívan dolgozunk ezen a kérdésen. Jelenleg a vezérkari főnököknek a szintjén, illetve a védelmi minisztereknek a szintjén Afrikában évente tartunk egy olyan ülést, amely lehetővé teszi, hogy kodifikáljuk az, a várakozó afrikai erőegységnek a mozgosítását azért, hogy lássuk azt, hogy a következő évben hogyan tudjuk a módszertanunkat még produktívábbá alakítani. A legutolsó honvédelmi miniszterülésen, amelyen jelen voltak a vezérkari főnökök is, tehát azt úgy döntöttük, hogy a tengeri bevetés is képes legyen a valamennyi egység azért, hogy a kalóz tevékenységet vissza tudjuk vetni. Tehát erre a feladatra is felkészítjük őket, illetve a környezetvédelmi feladatokra is, azaz a különböző mérgező és anyagoknak a bebocsátását hogyan tudják ők is visszavetni, amely az anyagokat a tengerbe jutatnak. De ott van még a kábítószernek a problematikája is, erre is ezen tengeri erőket megpróbáljuk felkészíteni azért, hogy a ö, várakozása várakozó, de afrikai erő tekintetében a fokozott elvárásoknak eleget tudjunk tenni. Szekuba Kanaté tábornök ö, valóban kinevezése került azért, hogy a várakozásra váró afrikai erőnek a vezetését ellása. Azt hiszem, hogy most már egy év óta, ott ezt a funkciót megkapta, jól a kamatoztatja a szakismeretét a, és a helyzetnek, a területnek a konkrét ismeretét, és segít abban, hogy valóban demokratikus átmenet biztosított legyen, ezt vezette különben nagyon nagy adással és hozzáértéssel, és nyilvánult meg a különböző választásokban. Aztán van más kérdés. Aztán van más kérdés is. A katonai és operatív fellépéseken kívül arra várjuk, hogy ez a várakozó erő felgyorsítsa a demokratikus folyamatot a kontinensen. Volt egy időszak, amikor másként álltak a dolgok, emlékezzünk el az afrikai konfliktus tipológiájára, konfliktusok tipológiára, hogy milyen határkonfliktusok léteztek, és akkoriban a, a bevetési doktrinát azt határozta meg, hogy hogyan láttuk a szomszédos ország által képviselt veszélyt. Most már nem így gondolkodunk, most már potenciális szövetségesek fogalmában gondolkodunk azért, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tudunk szembesülni különböző természeti katasztrófákkal, külső veszélye, veszélyhelyzetekkel, többek között a kalóz tevékenységgel, és hogyan tudjuk biztosítani az alkotmányos rend működését, mindezt magas szakmai színvonalon azért, hogy a kontinens integrációját biztosítsuk, és a kontinentális szintű biztonságot tudjuk szavatolni, és hát ez egy olyan dimenzió, amelyet mindenképpen kidombarítani kívántam, mert hogy nem eléggé gyakran esik erről szó. Ami pedig a hármas úti tervet illeti, amelyet a védelmi miniszterek múlt októberben, mármint idén októberben hagytak jóvá, és amely arra irányul, hogy 2015-re teljesen erőteljes legyen ez a várakozó afrikai erő, ez egy jelentős dokumentum, és persze mindent nem oldottunk meg az öt dandáregységből három kell, hogy képes legyen arra, hogy béke támogatási tevékenységet végezzen, ez hiszem egy nagy előrelépés, és a dandáregységeken belül ott van az a gyors bevetési képesség, amelyet a, a béke és biztonsági tanácsunk tud majd ö, elrendelni, hogy működésbe hozni, és rövid távon, rövid idő igényel, ami nem csekély dolog, mert a bevetés, az operatívá tétel az nyilvánvalóan egy reakció egy, egy kialakult helyzetben, és a várok az afrikai eset, erő esetében azt hiszem, hogy konkrét eredményekre tarthatunk számot, és ezáltal még hitelesebbé tudjuk tenni ezt a tevékenységet. Szomáliára térnek át. Többen kérdezték rá Szomáliára, ezzel kapcsolatosan hagyj válaszoljak összegyűjtve a kérdéseket. Valóban hatalmas kihívásról van szó óriási kihívás ez Afrika esetében, ugyanakkor a nemzetközi közösséggel osztozunk ezen kihívás kezelésében. húsz éven keresztül körülbelül Szomália veszély volt saját maga számára. Most pedig a kalóz tevékenység miatt a világ számára is veszélyt jelent. És ott van a nemzetközi terrorizmusnak a kérdésköre is, ez is egy hatalmas veszély, az al csoport az al egy al szervezete. És ez most már egyértelmű, ez világos, éppen ezért Szomáliának a stabilizációja a demokráciát is megcélozza Szomália javára, a szomáliai emberek javára, az Afrika szarvának a biztonságát is hivatott ez a fellépés elősegíteni, és a nemzetközi terrorizmus ellen, illetve a tevékenység ellen kell, hogy a tevékenységünket kifejtjük. kifejtjük. Azaz világos az, hogy mindaz, ami ott történtik, az először is a burundai katonáknak a vérét ontja többek között, és ezt tette lehetővé, hogy az utóbbi öt évben az emiszom eredményeket könyveljen el. A 90-es években 25 ezer katonát, vetett, 25 katonát vetett be az Egyesült Államok. Hogy emlékeztesek erre, de a 90-es évek és a mostani fellépés összehasonlíthatatlan. Ugye az emiszom hát gyakorlatilag ö, ö, pár emberrel indult, már pedig most ott tartunk, hogy 9800 katona ö, ö, került mozgósításra. Tehát világos az, hogy ahhoz, hogy lássuk, hogy mi történik, be kell látni azt, hogy óriási változások következtek be, és tisztán kell lássuk azt, hogy szómédia milyen irányba húz, és mi az, ami a helyszínen megvalósítható reális alapon. Mi az, ami reális, és mi az, ami nem. Katonai szempontból, politikai szempontból, és jövő év, augusztus 20-a előtt képesek kell, hogy legyünk arra, hogy egy új alkotmány álljon elő Szomáliában, hogy egy tisztességre méltó demokratikus keretrendszer alakuljon ki, és mind azok a személyek, akik felfegyverzettek, de akik még nem állnak az állami szervezetek ö, szervezetében, nem abban dolgoznak, azok bekerüljenek az állam fellépésének a ö, keretébe. És el kell érnünk azt is, hogy a felfedezett sabáb erők, már pedig a sabáb ugye a fiatalok szót jelenti, olyan fiatalokét, akik munkát keresnének, és akik, mint hogy a legális keretek között nem jutottak munkába, nagyon könnyen a sabáb szervezetek és szervezőknek a keretébe kerültek, és hát sokkal nagyobb bérben részesülnek ezek a fiatalok, mint amire szert tarthatnának, vagy igényt tarthatnának a kormány legális keretei között. Tehát a fanatizmuson túl ez is egy szempont, és hát van egy, nyilvánvaló egy olyan kemény magja a erőknek, ami kifejezetten az al kötődik, de ezen kívül vannak ezek az egyéb ö, csoportok is, a fiataloknak a munkakereső csoportja is. És a Sapába mozgalon belül van egy Al-Qaidához közel álló nemzetközi mozgalom, ez az a mozgalom, amely Gotori vezet, és van egy nemzeti vonal, amely nyilvánvalóan arra törekszik, hogy a hatalmat átvegye egy nacionalista hatalmat, és egy más típusú társadalmat építsen fel a vezetésével, és hát ez eredményezi azt, hogy fegyveres konfliktusok és az tűzések alakulnak ki. Ami pedig a gazdasági helyzetet illeti, a új központi piacnak az irányítását, vezetését a sabáb erők elveszítették. Az Amiszom és a kormány erők, a nemzet átmeneti kormány erőknek sikerült Mogadisjó központjából, illetve szinte magad is egészéből kiszorítani ezen erőket, ez egy hatalmas eredmény. Ilyen eredményre több éve nem tettek szert. De az is egyértelmű, hogy hát itt olyan finanszírozási csatornák érvényesülnek, amelyek szolgálják a sapab erőket kormány, egyéb kormányoktól, fél kormányzati szervezettel és más csatornákon keresztül jutnak el ezek a források a sapab mozgalmakhoz. Na most az Afrikai, Afrikai Unió ö, a ö, békét támogatni kívánja, és nem a békét ö, ö, ö, ö, megteremteni. Tehát béke támogató. Tehát olyan helyzetekben kívánunk fellépni, ahol már a béke létezik, és azt kívánjuk megerősíteni. Tehát ez tekintetben eltérünk az ENSZ szervezéti fellépésétől. Az ENSZ-nek a tevékenysége ugyanis a béke kialakítására irányul számos esetben. Azaz az Afrikai Unió esetében legyen szó a Darfuri fellépésünkről 2004-ben, vagy más esetekben előfordul az is, hogy béke meg béke szerződésen kívül léptünk föl, de más esetet is tudunk idézni, a Darfuri esetet, például a Djibouti megállapodásokat, és ahol tényleg arra törekedtünk, hogy az elnökükkel, a kormányokkal és a parlamentükkel együtt működve támogassuk a békét. Azaz, ezen diplomai megoldás, diplomáciai megoldás a béke támogatásának a megoldása, ami azt jelenti, Ami azt jelenti, hogy ez egy más tévelkénység, mint az erők bevetése a béke biztosítására, vagy a legitim védekezés. Azaz, mi arra vagyunk hivatottak, hogy az átmeti intézményeket, szervezeteket erősítsük meg, ez a fő hivatás az Amiszomnak is. Na most, ha az Amiszom nem csatlakozott volna az átmeneti kormány erőihez azért, hogy a sabából kiszorítsa a a fővárosból, akkor az intézmények kerültek volna veszélybe, a saját létüket, mert az intézmények létét veszélyeztették volna. A helyzet persze változékony. És a kenyai erők és a TFG erők, a Training Forces grupok nagyon jelentős képzést biztosítanak Gédó régiójában és Zsubában. Mi a perspektíva az, hogy Kismajó városát bevegyék? Egy olyan stratégiai helyszínt, amely évek óta a sabápoknak a keze alatt van, és Kismajónak a bevétele azt eredményezhetne, azt eredményezhetné, hogy Szomáliában igazi fordulatra kerül sor. Mindez folyamatban van, és hát ebből adódóan az Amiszomát alakulhat, aztán 25 en egy rendkívüli csúcsra is került sor, és a csúcs határozata alapján kiderült az, hogy az egyik legjobb megoldás az lenne, hogy a kenyai ereket beépítsük az emiszomba, míg Etiópia, Etiópia, mint szomszédország fenntartaná magának azt a jogát az Afrikai Unió támogatásával, hogy adhok műveleteket hajtson végre az a TFG, vagy pedig az EMI szomnak a támogatására behatárolt keretekben, térben és időben, és Etiópia nem létezné integrás részét az Abiszom fellépésnek ilyen értelemben tehát ezen gondolkodnak jelenleg a vezérkari főnökök, és azt vizsgálják, hogy az együttműködésnek hogy mi és fellépéseknek milyen újabb formái lehetnek. Nagyon szoros kapcsolatban az ensz és arra törekszünk, hogy a következő hetekben, de lehet, hogy akár következő napokban már az új operatív felépést fogalmazzuk meg és beterjesszük az ensz azért, hogy a logisztikai támogatásban részünk lehessen az ENSZ részéről, és ez a logisztikai támogatás pedig alkalmazkodjon ezen új valósághoz. Azaz, nagyon fontos változásról van szó, amely új esélyt teremt, ami pedig a úti tervet illeti politikai szempontból a parlament szerepére gondolok, az intézményeknek a szerepére gondolok még, illetve a demokrácia megerősítésére, illetve még a humanitárius szempontra. Szóval mindezekkel kapcsolatosan tudjuk azt, hogy jelenleg rengeteg szomáli egyet embert megfosztanak a humanitárius segélyektől a sábábok fellépése miatt és hát az új katonai fellépés gyakorlatilag fel fogja szabadítani a szobányi lakosságnak a jelentős részét a Sabab hatalom alól. Ha ezt megvalósítjuk, akkor a holnap Szomáliája békés Szomália lesz, annyira, amennyire csak lehetséges, és a kibékülés útján lépünk majd tovább, és biztosítjuk azt, hogy valamennyi szomáliai ember részt vehessen az ország politikai életében. Li? Ami Szomáliát életi. Nos, a kalózokról először. Ez egy nagyon fontos kérdés. Azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk azzal az elemzése, hogy most bármilyen tengeri feltételeket, eszközöket kell garantálni, hogy ez a szárazföldi erők is fontosak ebben a térségben, illetve az óceán van, tehát párhuzamosan kettős akciót, rendőri akciót kell végrehajtani a tengeri térségben, és meg kell néznünk, hogy mi az oka a kalózkodásnak. Meg kell nézni a szárazföldön, Szomáliában, magában. Katonai téren is, ha úgy tetszik, meg kell néznünk a szárazföldön, hogy mi a helyzet. Szomáliában vannak katonai bázisok, amelyeket jól ismernek a kalózok. Azt hiszem, hogy a kalózokkal katonai erővel is fel lehet, velük szemben katonai erővel is fel lehet lépni. Egy újfajta operációs koncepciót kell kidolgozni. Nagyon fontos, hogy megoldjuk a terrorizmus, illetve a kalózkodás problémáit. Ez a két csapás, amely sújt bennünket, és amely Szomáliában a stabilizáció ellenében halt a kalózkodás. Tehát azt hiszem, hogy itt az idő arra, hogy a szárazföldön ragadjuk meg gyökerénél ezt a problémát, a kalaszkodást. Atalantának nagyon fontos, hogy operatív, közvetlen operatív jelen kapcsolatot kell kialakítani az Amisommal, és elretentő hatásúnak kell ennek a műveletnek. Nagyon fontos, hogy vannak atalantant, atalantant, atalantai helikopterek, amelyek az Amisom bázisok fölött repülnek. Ez az együttműködés nagyon erős üzenetként értelmezhető majd az a Shabab és a szomáliai kalózok számára. Tehát a terrorizmus és a kalózkodás ellen így tudunk fellépni. Ezt, ha úgy tetszik, összehangolt együttműködésre van szükség, embargót kell bevezetni, bevezetni a BT részéről is ebben a régióban, ugyanazokkal a kapacitásokkal, amelyek rendelkezünk, azt hiszem részt vehetünk abban, hogy hogy fegyverembargót vezetünk be. Így lehet úgymond elfolytani ezeket a jelenségeket a repülőtereken keresztül. Azt hiszem, hogy egy ilyen koordinált fellépése van szükség, és maximalizálni kell azt a hatást, amely elérhető a ma rendelkezésre álló eszközökkel. Ami az igazságügyi eljárást illeti, a kalaszkodás illetően úgy gondoljuk, hogy itt az idő arra, hogy csapás lehet mérni. Létre kell hozni a Szomália területén bíróságokat és börtönöket. Azt hiszem, hogy igen drága mulatság szése szigetekre száműzni, és ott ö, tárgyalást ö, lefolytatni, és börtönbe vetni a kalózokat. Ezek adhok megoldások voltak, azt hiszem, hogy állandó megoldás kell. A szomáliai embereket, a szomáliai várlatokat, a Szomália földjén, szomáliai törvények értelmében kell elítélni. És a börtönöket is ott kell felépíteni. Tehát a szomáliai igazságügyi rendszert újjáépítve, az országot felruházuk azzal a lehetőséggel, hogy létrehozzák a büntetés végrehajtó intézeteket, ezzel gyakorlatilag a szomáliai igazságügyi rendszert építjük újjá. Ugye vannak Magadison túl, ugye Magadésó 90%-ban felszabadult, Magadison kívül más régióban van lehetőség, arra erről beszéltünk már, vannak olyan központi szomáliai térségek, Kerked útban például, amely állandóan a sabab jelent, méte miatt szenvedett. A kormányjal együttműködő régiók esetében vannak olyan intézmények, amelyek segítségével helyreállítható a bíróság, a börtön, tehát vannak olyan helyi intézmények és kapacitások. Szomalizáljuk ezt a kérdést, a kalózkodás kérdését. Ez meg kell nézni, hogy mi a dolog eredete, vissza kell térni tehát a forráshoz. Tehát mi továbbra is amellett szólunk, hogy az Atalanta valóban egy megerősítő, az Amisom megerősítő eleme legyen a közvetlen beavatkozás területén. Szomáliával kapcsolatban Ligád mm, az SBT-től két dolgot kértünk. Mm, tengeri blokádot kértünk, blokűsz, azt mondja, hogy terv az inkább egy kicsit visszafogottabb megfogalmazás. Aztán a légtérből való kizárás, nem úgy, ahogy mi ezt mostanában látok, hanem amikor olyan repülők akarnak belépni a légtérbe, amelyek nem rendelkeznek engedéllyel, és például a terroristákkal és fegyvereket szállítanak, az Amisom és a szomáli kormány ellenőrzése nélkül nem léphetnek be a légtérbe. Az ENSZ-BT nem követte az Afrikai Unió ezen kérését, de el kell mondanom, hogy a kenyai erők, amelyek Szomáliában államosoznak, úgy döntöttek, hogy a Bajdói repülőtér, három-négy repülőtér, repülő érkezett az Absababot ellátó fegyverekkel, a kenyai fegyveres erők maguktól úgy döntöttek, hogy nem fogják megengedni az engedély nélküli repülőgépek leszállását ezen bizonyos repülőtéren. Több akció van, amelyet folytathatunk. Egy kis kreativitással azt hiszem, hogy a jelenlegi helyzet sok fejlődés reményét keltheti, potenciális reményeket kelthet. Aztán végül is a szétforgácsolódás. Mint önök is tudják, az Afrikai Unió és az előtt szervezete a határok sérthetetlenségének elvén alapszik minden afrikai ország esetében. Dél-Szudán kérdése. Kivétel a szabály alól. Az kormány és államfők Afrikai Uniós csúcs találkozója egy ünnepélyes döntést hozott 2010. januárjában, 2011. januárjában, üdvözöltük a népszavazást, és világosan kifejeztük azt, hogy Afrika számára az önmeghatározás, az önrendelkezés elvét alkalmazni kell azon területek esetében, amelyek nem autonóm területként minősülten kerültek fel az ENSZ ide vonatkozó listájára. Afrikában csak a Nyugat-Szahara egy olyan terület, ahol e, az önrendelkezés e, lehetősége adott az NSBT ide vonatkozó határozata érdekében. A fragmentarizáció, tehát e, ugye az afrikai kontinens alapvetően az integráció irányában kíván elmozdulni. Éppen ezért az általános béke megállapodást követően minden szerződő fél egyetértett annak érdekében, hogy vonzóvá tegyük az egységet. Ezt az elvet ugye mindenki ismeri, tudjuk, hogy milyen nehézségek vannak, hát vannak azért bizonyos gátak, de minden szerződő fél, a nemzetközi szerz, közösség is amellett foglalt állást, hogy vonzóvá tegyük az egységet. Az egység sajnos nem vált vonzóvá mindenki számára, tehát a Dél-Szudán több mint 90% a lakosságnak, Dél-Szudán lakosságának úgy döntött, hogy önállósodni kíván. Ugyanakkor, hogy csökkentsük az esetleges a kettéválásból adó következményeket. Most arról volt szó, hogyha önállóság mellett dönt Dél-Szudán, akkor két élhető állam jöjjön létre. Észak és dél békésen éljen egymás mellett. Erre törekedjünk. Arra, hogy szinergiát és komplementaritást hozzunk létre. Ez a mai kihívás. Rengeteg probléma van, amely abból adódik, hogy két vált, ketté vált ez az ország, Ugye Beki volt dél-afrikai elnök, ezen dolgozik, nagy bátorság és sok erő kell ehhez. Afrika és a nemzetközi közösség úgy gondolom meg kell tudja oldani ezt a helyzetet. Először is Szomáliát kellene megoldani. Szinte minden afrikai országban, ahol vannak problémák, a kihívás az, hogy hogyan lehessen a sokféleségét és az egységet harmonizálni. A demokrácia az egyik kulcsehez, a pluralista demokrácia teheszi lehetővé, hogy megőrizzük az egységet, tiszteletben tartva a sokféleséget. Az alkotmányos struktúrák, amelyeket ismerünk, federáció, konfederáció, ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy figyelembe vegyük az afrikai kontinens különlegességeit, Szomáliában például vannak sajátosságok, amelyeket, amelyek hozzájárulnak a régió destabilizációjához. Talán ebben a keretben megtalálnak a megoldást már mind. Éppen ezért a szomáli alkotmány kidolgozása mindenki részvételével Sajnálatos módon tavaly szeptemberben magad abban nem mindenki volt ott, Putlen Dillán volt, de Szomálián nem volt ott, tehát Szomália nem minden régiója volt ott ezen a tanácskozáson, éljük, hogy mindenki részt tud venni majd az alkotmány kidolgozásában. Az állampolgárság alapján, a legalitás alapján Remélhetőleg a szomáliai állampolgárok segítségével olyan alkotmány jön létre, amely minden szomáliai számára elfogadható alapot képvisel, és minden állampolgár számára az alkotmány egy jobb jövőt tesz lehetővé, mint amit ez az ország valaha ismert, vagy amit most ismer. De azt hiszem, hogy mondanom kell néhány szót a száheli térségről és az arab tavaszról, ami a szállítéseket illeti, mi az Afrikai Unióban örülünk annak, hogy a régióbeli országok összeálltak és kidolgoztak, létrehoztak egy jövőképet, egy világos jövőképet, amely jövőkép a közös munka irányába mozdul el, ugyanúgy látják a veszélyeket, és örülünk annak, hogy az Európai Unió létrehozott egy stratégiai keretet, amely a békét és fejlődést kívánja támogatni a száhli térségben. Nagyon sok interakcióra került sor, ideértve a munkacsoportot is, amely a terrorizmus elleni világszervezetből alakult, és soha nem látunk ilyen e, egységes fellépést. A száli problémákat mindenki tudja, és amikor egy problémát megállapítunk, akkor meg kell keresni a gyógymódot. Ha tudjuk, hogy miért kell gyógyítani, akkor könnyebb ugye gyógyítani. Nos, az Afrikai Unióban a terrorizmus elleni küzdelem eszközei segítségével sok meretményt éltünk el. Megerősített együttműködésről van szó. Ez a helyzet, ugye a, az ACMI és az ERA elleni küzdelem, a másik részén Afrikának. Tehát demonstráltuk azt, hogy Afrika mire képes a különböző regionális szereplőkkel és a nemzetközi szereplőkkel együttműködve és az ensz -el. Hmm, nagyon fontos, hogy az adott helyzetek forrásait meg beazonosítsuk. Líbia az elmúlt hónapban egy nyílt arzenálként jellemezhető. Nagyon sok fegyver járta meg ezt a térséget, különböző szofiszt ágyaltságú fegyverek cseréltek gazdát. Ez mondhatnánk, ez az autópálya, a Szahel és a szaharai a térséget összekötő autópálya, a veszélyek és fegyverek autópályának tekinthető, mi mindenképpen együtt kívánunk működni az új libiai hatóságokkal, minden szomszédországgal és a nemzetközi közösséggel, a különböző nemzetközi szervezetekkel, annak érdekében, hogy stabilizáljuk a fegyverek feletti ellenőrzést. Szeretnénk együtt működni, szeretnénk ezeket a fegyvereket begyűjteni, hogy megakadályozzuk azt, hogy illetlen kezekbe kerüljenek, és destabilizálják a régiót kapcsolatban állunk az ensz az arab államokkal, a líbiai hatóságokkal, a szomszédos országok illetékes hatóságaival, ebben a kérdéskörben is. Ez kulcsfontosságú a régió stabilitása szempontjából. Ez egy ez a mediterrán térség, illetve a Száhel és nyugat térség is e, ide. Tavasz, e, arab tavasz, röviden fogom elmondani, hiszen most, hogy a média így tette népszerűvé ezt a jelenséget, azt hogy árnyalni kellene, komplexebb módon lehetne megfogalmazni ezt az arab tavasz jelenséget. Ennek vannak-e következményei? A stratégiai partnerség alapvető szabályaira, amely az EU és Afrika között alakult ki. Mi együtt működünk, ugye? Tehát igaz az, hogy a demokrácia eredményei mindig pozitív alapokat kell képezzenek bármilyen partnerség esetében, a célok közös elérésében. Dél-Szudán. Dél-Szudán egy szóban minden újonnan függetlené vált állam nehézségeivel szembenéz Dél-Szudán, több kérdést, függőben évő kérdést rendezni kell. Szerencsére a mindennapok azt mutatják, hogy egy lépést tesznek előre, kettőt hátra, hát itt azt hiszem a kőolaj kérdését is meg kell oldani. Most ugye északon van csak egy kikötő, nagyon fontos a két élhető állam létehozása. Optimális megoldást kell találni, hogy a két állam békésen egymás mellett élhessen a közös célok érdekében. A béke érdekében a biztonság kérdése nagyon fontos. A politikai élet, az intézményesítés, Hát ugye egyik állam vagy kormányfő sem akarja a másik állam fegyveres erőinek fellépését, vagy, vagy tiltakozását megélni. Ami a demokratikus Kongót életi, a választások tegnap lezajlottak, van, aki még ma szavaz. Sajnálatos módon nem mindenki tudta magát nyilvántartásba venni. A legsúlyosabb gond, ez a nagy teszt az lesz, hogy elfogadják-e az eredményt az érintettek. Ez parlamenti és regionális választások, amint bejelentik az eredményeket, tehát mi ott vagyunk a helyszínen, vannak megfigyelőink, kétszer járt ott a megfigyelő delegáció, delegációnk, a megbékélés pedagógiája és az elfogadtatás pedagógiája nagyon fontos. Az egyik elnök és ott járt, világos, hogy a demokratikus folyamat sikere azt hiszem, hogy nagy hatással lenne a szomszéd országokra, az egész kontinensre, akkor is, ha a folyamatnak van néhány gyengesége, tendencia az pozitív, és reménykedünk, bízunk abban, hogy elfogadják az eredményeket, minden érintett párt elfogadja az eredményeket. Bármik legyenek is azok. Köszönöm szépen, nagykövet úr, röviden, főigazgató úr. Yes, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát, öt rövid pontot szeretnék megemlíteni. Először is Galtier úr kérdésére reagálnék. A stabilitási eszköz használatát már mérlegeljük számos esetben, amikor gyors segítségnyújtásra van szükség, illetve olyan esetekben, amikor más típusú alapok keretében nem illeszkedik ez a fellépés. De rögzített keretekkel rendelkezünk. Az európai fejlesztési alapot rugalmas módon kell felhasználni, hiszen csak a biztonság megteremtésével tudjuk a fejlődést elérni, tehát a fejlesztési célok integrált eh, célja a stabilitási eszköz használata, ami, ami Szomáliát illeti. Itt felmerül annak a kockázata, hogy a külső beavatkozás eh, a sababot eh, meggátolhatja abban, hogy nacionalista filozófiát alkalmazzon a külső fellépésekben. Éppen ezért én óva intenék mindenkit Etiópia kapcsán. Nagyon fontos, hogy itt óvatosak legyünk, illetve a segítségnyújtás eh, eh, a TFG keretében szintén nem kockázatmentes. A sabab nagyon veszélyes. Az UNICEF-et nemrég utasította ki az országból, illetve más segélyszervezeteket is, akik engedélyt kaptak a segítségnyújtásra a dél és a középső ország részben. Ők lábbal tapossák az emberek jólétét, illetve az ő, érdeke, ő érdekeiket. Éppen ezért sürgető kérdés továbbra is a politikai megoldás megtalálása, egy olyan megoldás megtalálása, aki az ott éhező, amely az ott éhező emberek gondjaira a megoldást nyújthat. Ami pedig a kalózkodást illeti, nagyon sok minden történt. Jelenleg a tárgyalások finalizációs szakaszába jutottunk, annak érdekében, hogy a kalózokat bárhol is sikerüljön őket elfogni, sikerülhessen bíróság elé állítani. Ami az Atalantát illeti velük szoros együttműködésben dolgozunk. Tehát tulajdonképpen a szárazföldön van a megoldás a kalózkodásbeli problémákra, nem a tengeren, de továbbra is fenn kell tartani a tengerészeti műveleteket, és ezek sikeresek voltak a sikeres támadások száma, a hajókon elkövetett sikeres támadások száma csökkent, és jelenleg történelmileg is alacs, alacsony szinten mozog, ami az elmúlt két évet illeti. Tehát itt sikerült fejlődni, ez azonban nem jelent állandó megoldást, és ez az egyik oka annak, hogy az EU külügyminiszterei nemrégiben állapodtak meg abban, hogy az Afrika szarva, szarva térség esetében egy külön EU-s megbízottat neveznek ki, annak érdekében, hogy mobilizálják a nemzetközi közösséget, mind ami a finanszírozást illeti, mind pedig ami a kiegyensúlyozott politikai egyensúly megteremtését illeti Szomáliában, és teljes mértékben egyetértek Lamamra, biztos úrral. Nagyon fontos az integráció előmozdítása, nem pedig a szétomlás, a felbomlás előmozdítása. Hát fontos egy olyan struktúrában megállapodni, amelyen mindenki együtt tud élni. A harmadik pont. Dél-Szudán kapcsán optimista vagyok. Azt gondolom, hogy két életképes állam elérése fontosabb, illetve jobb megoldás lehet, mint egyetlen ország megtartása, és ehhez az szükséges, hogy mind a két rész, a déli és az északi rész is eltökélje magát a békés megoldás mellett. Azt gondolom, hogy ők már rájöttek arra, hogy beszélniük kell egymással, meg kell oldaniuk a határmenti kérdéseket, eh, ami az olajforrásokat illeti, és mi segítjük őket a megoldás keresésében. Ami DRC-t illeti a Demokratikus Kongói Köztársaságot, itt a megközelítés eh, és ez egyetértek Lamamra biztos úrra, hogyha egy tanulságot le kell vonni az arab tavaszból, akkor ezt a levont tanulságot hasznosítani kell közel-kelet és Afrika szarva térség kapcsán is nem érdemes meghamisítani a választási eredményeket. Mubarak akkor bukott meg, amikor 98%-os támogatottságot kapott az eredeti választások értelmében, de senki nem tud hamis választások alapján hatalomban maradni. És hogyha valaki a saját polgárainak gyilkolásához ragaszkodik, akkor nem tud tartósan hatalmon maradni. Azt gondolom, hogy ez a két legfőbb tanulsága a, a tavasznak és azok, akik Afrika szarva térségével, illetve más területekkel foglalkoznak, fontos, hogy ezt a tanulságot szem előtt tartsák. Lamamra nagykövet úr elmondta azt, hogy nagyon fontos, hogy az emberek elfogadják a választások eredményét, és én személy szerint csalódott voltam a második libériai bolykot miatt, illetve a második forduló bolykotja miatt az ellenzék bolykottálta az ezen való részvételt. A szabad és felválasztások megvalósítása nagyon fontos, és itt világos volt, hogy kinyerte a választásokat, tehát felesleges tagadni az, az eredményt, hiszen ezt nem fogják a szomszédok sem elfogadni, és a nemzetközi közösség sem. Ami a Száhely térséget illeti, ezzel kapcsolatban nem szeretnék többet mondani, hiszen Gilles Kercsóvé kollégám Pivax biztossal együtt ellátogatott a térségbe, és ő majd beszámol erről. Köszönöm szépen, ezt a mai eszmes cserét rendkívül hasznos volt a számomra. Köszönöm l'Ambassadeur. szépen köszönöm tisztelt főközgató, tisztelt nagykövet úr, nyitottak vagyunk, éberen hallgattuk mindazt, amit mondottak, és nagyon éberen fogjuk tomban követni az önök tevékenységét, és az Európai Unió együttműködésére mindig számíthatnak. Nos, javaslom, hogy tartsunk kettő perc szünetet, még mielőtt elkezdünk foglalkozni a Sahel kérdéskörrel. Köszönöm szépen! Bien, chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Merci de prendre place. Kedves kollégák, hagyj folytassuk, és kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Kérem, hogy a megfigyelőket is, a látogatókat is rávessük arra, hogy leüljenek. Nos, Továbbra is Afrikával foglalkozunk, mégpedig egy olyan régiójával, amelyel sokat foglalkozunk szinte következetesen ebben az albizottságban. Nevezetesen a Sahel övezetről van szó, amely az utóbbi napokban, ugye tragikus eseményeknek volt a tárgya, négy európai polgárt fogla, hát vettek itten őrizetbe, és egyiket meg is ölték, úgyhogy nap mint nap azt látjuk, hogy a túlszedés milyen áldozatokkal jár ebben a régióban a terrorista tevékenység mit hoz. A terrorizmus, amelyel kapcsolatosan persze rámos kérdést fogalmaztunk meg, Líbiáról beszélve, figyelembe véve azt az intenzív fegyverkereskedelmet, amely zajlik, illetve csempészet, amely ott zajlik, és hát ember csempészet is Líbia déli részén, illetve a Száhel övezetben. Aztán márciusban a Száhel stratégiát hagyott jóvá a tanács. Négy fő gondolata van ennek a stratégiának. Egyik a biztonság, a másik tehát a biztonsága és a fejlesztés nélkülözhetetlenül összekapcsolódik, és hát a mi szedes szakbizottságunkban számos alkalommal foglalkoztunk ezzel, és rengeteg alkalommal foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, akkor amikor Manuel López Blancoval találkoztunk, illetve Zsidő Kerkovval. Aztán ott van a regionális együttműködésnek a kérdése, és hát azt kellene, hogy meglássuk, hogy ez most csak egy ilyen, hogy mondjam, látszat dolog, vagy valóban arra szolgál-e, hogy elmélyítsük a kapcsolatokat. Ez a második tétele, tehát a stratégiának a harmadik az, hogy hogyan lehet megerősíteni az állami stratégiai feladatellátásokat, a hagyományos állami feladatokban, itt gondolok az igazságszolgáltatás, a katonai, illetve rendfenntartói erőkben bevezetésére, és hát aztán ott van a következő nagy tétel, a negyedik, nevezetesen hogyan tud az Európai Unió ebben a nagy fe, tevékenységben részt venni a bizt és mindezt úgy, hogy a biztonságot és a fejlődést összhangban biztosítsuk. Itt van közöttünk Zsildő Kerkov, aki a terrorizmus elleni küzdelem uniós koordinátora, rendszeresen találkozunk vele a szakbizottságunkban, és áttekintjük a jelenlegi helyzetet, az aktuális helyzetet, illetve azt, hogy az Európai Unió hogyan látja a terrorizmus helyzetét. Ezen kívül itt vannak egyéb kollégáink is, többek között Manuel López Blanco, aki az EKS illetve elnézést, aki nincs jelen a körünkben, mert hogy éppenséggel ö, távol van, de nyilvánvalóan nyugat és közép egy felelős kérdéskörökben hát illetékes kollégákkal fogunk tudni találkozni. Köszönöm szépen, elnök úr, és hát üdvözlök minden képviselőt. Valóban köszönöm, hogy rendszeresen találkozhatunk, és nagyon értékesnek tartom ezeket az eszmecseréket, azért, hogy a legátlathatóbb legyen az, hogy mit is tevékenykedik az Európai Unió, hogyan értékeli a különböző kockázatokat. Röviden a Sahel stratégiával fogok foglalkozni először, aztán az új fejleményeket fogom megemlíteni, amelyről elnök úr említést tett, és a harmadik nagy pont az lesz, hogy az Európai Unió hogyan is látja az újabb továbblépést. Nos, hát mint említette, a tanácsban a miniszterek próbáltak az új stratégiát, és ha bár ez evidenciának tűnik, de mégis fontos, hogy elismételjük, egy új stratégiáról van szó, nevezetesen természetesen arra törekszünk, hogy ugyanabban a fejlődési, fejlesztési tehát, és biztonsági stratégia rendszerben fejtsük ki a tevékenységünket, ez legyen a kerete a fellépésünknek a helyszínen. Nagyon nagy fontosságot tudnak személy szerint is ennek az elképzelésnek. Ha sikerül mindezt el övezetben, akkor ez a módszer alkalmazható lesz Afrika több részén is, és nem csak ott, hanem, hanem világszerte is, és e tekintetben nagy figyelemmel követtem nyomon, hogy lemábrán nagykövet úr szintén kiemelte ezt a kérdéskört, hogyan valósítja meg az Afrikai Unió mindezt. Ami pedig az algéri január, vagy szeptember elejé ülést, vagy találkozót illeti, valóban elismerésre került, hogy az Európai Unió eh, szinte vezetőként nagyon mélységesen eh, elemezte ezen helyzetet. Máskülönben nemrégiben részt vettem egy olyan ülésen, ahol a COPS tagjai vettek részt, tehát a PPB magyar rövidítése, a Politikai és Biztonsági Bizottságnak a tagjai, és valóban a külső szolgálattól, az LKS részéről ezt várjuk el, azaz mobilizáljuk valamennyi uniós eszközt, legyenek azok olyanok, amelyeket a bizottság kezel közvetlenül, vagy pedig az LKS, vagy pedig a tagállamok. Azt hiszem ez az összehangoltság volt a fő üzenete a korábbi tevékenységünknek az utóbbi hónapokban. És hát Niger, Mali, Mauritánia, ezek az országok érintettek nagyjából a száli övezetben, és 150 ezer eurót friss pénzként mobilizálunk, ami nem semmi, nem csak egy összeg, ezt próbáljuk most le kötni. A száli stratégiát márciusban hagytuk jóvá, de hát nem márciusban kezdődtek a munkálatok, már több program kiépülés alatt van, a kollégám majd nyilvánvalóan még jobban tudja ezt részletekben kifejteni, mert ő még közelebbről követi gyomon az eseményeket, és Pibax biztos Nigerben foglalt meg, ahol aláírt egy sor egyezményt olyan témában, mint a lakosság népszámlálása, akkor a jogállamiságnak a kérdése, és az igazságszolgáltatás működése ugyan lehet a civil szervezeteket támogatni, azért, hogy a párbeszéd, az együttműködés a civil szervezetek között erőteljesebb legyenek. Aztán van egy program, amelyet éppen megvalósultunk, a biztonsággal kapcsolatosan, a szabítási instrumentum a forrása ennek, 35 ezer eurós összegről van szó az első fázisban, és most 6,7 millió euró vonatkozik Malira, Mauritániára és Niger is szóba jön. Most próbáljuk kiterjeszteni ezt a forrást Nigerre, de ez kicsit igényes volt, de már itt tartunk. Na, ez a program alapvetően a biztonsági kérdéseket célozza meg, picit hagyományos módszerrel, azaz adatokat gyűjtünk, azokat feldolgozunk informatikai úton, és a különböző igazságszolgáltatási, büntető igazságszolgáltatási tevékenységet próbáljuk összhangba hozni, legyen az a bírói tevékenység, a rendőrségi tevékenység, és megpróbálunk ezen kívül válságelemzéssel foglalkozni, azt megelőzendő, azt elemezendő. Minden mögött mi van? Az, hogy nem feltétlenül fizikai fellépés van, de mi, hanem virtuális, az egy, egy olyan biztonsági hálózatot próbálunk kialakítani, amely lehetővé teszi a jobb képzést a szaheli övezetben egyrészt. Másrészt pedig a bizalmat akarjuk megerősíteni. Ugye azt tudjuk, hogy amikor közös a képzés, több országra vonatkozik, a hierarchia bármely szintjén, bármely tisztviselői szintről van szó, akkor ezáltal a, a, az együttműködés fokozódik, erőteljesebbé válik. És hát most indult el ez a folyamat, és úgy gondoljuk, hogy majd ezt meg lehet erősíteni további egyéb típusú e, EU-s fellépéssel, és hát itt a képzése is gondoltunk, tehát a biztonságot ellátó személyeknek a képzésére egyrészt, másrészt pedig lehetőség lehet szerintünk arra, hogy különböző doktrinákat, mint hogy elméleteket fejtsünk ki, és hát e tekintetben több a szemokot említettem, illetve a hírszerzési egységet, amelyet felállítottak, és amely hát most nagy fejlődéseken megy keresztül. Na, még kitérnék három nagy kérdésre ezzel kapcsolatosan. Azaz egyrészt arra, hogy mi történik Libiában, aztán az AKMI tevékenységére, sajnálatos módon erről is beszélnünk kell, és arról, hogy ezen kívül milyen egyéb megnyilvánulások történnek az arab világban. Na, ami Líbiát illeti, sajnos mindenféle típusú fegyvernek a megjelenése erőteljesen jelen van, picik is, nagyok is, gönnyű fegyverek, kézi fegyverek és más típusúak is, robbanóanyag is nagy mértékben, nagyon nagy számban vannak jelen. Sikerült június 12-én Nigerben, ha jól tudom, elfogni 650 kiló szentexet lefadnunk, tehát nagy állományról van szó, vagy nagy mennyiségről van szó. Persze sajnos a statisztikák Zsándéból nem teljesen megbízhatóak a tekintetben, hogy milyen fegyvereket halmoztak fel Líbiában, milyen fegyvereket szereztek be annak idején, és melyek azok a fegyverek, amelyek kikerültek a fegyver raktárokból, és amelyek utaznak szerte szét tehát világos az, hogy ennek a hatása nem csak Líbiára vonatkozik és korlátozódik, hanem ott vannak az egyéb milíciák, amelyek részesülnek ezen fegyverekből, is. hát az a kihívás, hogy hogyan lehet a Líbiából kiszármaztatott fegyvereket begyűjteni, és egy tekintetben a szitkennek a tevékenysége fontos, és hát a másodlagos piacokat is, is be kell ismernünk, amelyek működnek többek között az ACMI szervezésében. Aztán nagyon aggasztó az is, hogy a volt harcosok egy jelentős része, illetve a munkának egy része, az Maliba, illetve Csetbe került vissza új Líbiából, hogy ennek megvan a hatalmas hatása. Gondoljunk arra, hogy 200-200 ezer niger állampolgár, nigeri állampolgár került vissza az országba, amely hatalmas, ami hatalmas kihívást jelent a, olyan szempontból, hogy az egyensúlyokat, a korábbi egyensúlyokat hogyan lehet biztosítani. Átérek most az ACMI kérdéskörre. Az ACMI megerősödött az utóbbi években, ez kétség kívül így van. Ö, olyan fejlemények meg kell, mentek végben, mint az, hogy az ACMI egyre nagyobb afrikai kiterjedésű lett. Eredetileg csak Algériában működtek, és gyakorlatilag ők ö, az ACMI-nek egy kihelyezett tagozatai voltak, és képesek voltak ott megerősödni. De ezen felül azt is látjuk, hogy ha nem is függetlenek az algérián kívüli erők, mert hogy a kapcsolat az algériaiak mi között és a többi átmény szervezet között erős, de mégis itt ugye erőteljes a, a kapcsolat, csak, akár csak a pakisztáni al erőkkel. Áttérek most arra, hogy vannak olyan e, e, térségek, ahol az állam összeomlott, és gyakorlatilag ezek mi úgy nép fel, mint a Hebzola, Hebzbola a korábbiakban, az a szociális ellátásokat biztosítanak lakosság számára, élelmiszert biztosítanak olcsó áron, azaz gyakorlatilag olyan cinkosságot állítanak elő a lakossággal, amelynek a révén behatolnak a magánéletekbe. Aggasztó ez. A harmadik szempont pedig az, hogy az ACMI átalakodik egyesek szerint egy bűnöző szervezeté. ezért miatt bonyolultabb véleményem szerint, de egy biztos, hogy a csempészeti tevékenységben messze menően jelen vannak. Gondolunk itt a kábítószerre, a kokainra különösképpen, de ezen kívül más tevékenységekre is. Aztán az mi egyre több harcost vet fel, földrajzilag is sokkal sokszínűbben, sokkal kiterjedtebben van jelen. És ezen kívül aggaszt minket az is, hogy az akmi között és az al is esetleg kialakult a kapcsolatuk, ez még nem teljesen biztos, és a Boko Haramokkal, azaz velük nagyon struktúrált már a kapcsolat. Még, még majd a Boko Haram, ez egy észak-nigériai mozgalom, és majd valóban erről tudok hosszabban is beszélni, mert egy hetet Nigériában töltöttem nemrégiben Manuel López Blancoval. Nos, hát olyan csoportról van szó, amely észak Nigériának az északi részében fejlesztette ki tevékenységét, főként dél-kereti régében, Borno és Jobé térségében. Tehát olyan talibánokról van szó, nigériai talibánokról, akik arra törekednek, hogy megtisztítsák az iszlámot, a szufi típusú és hogy visszatérjenek a sárjának a legeredetibb értelmezéshez, és van egy helyi programjuk. Na most a Bukáramnak az ügye eléggé összetett. Egyes militánsait felhasználtak a helyi politikusok a választások során. Aztán vannak mások akik, akik ahhoz, hogy pénzforrásokhoz jussanak, ezért bűnöző tevékenységet, bűnő tevékenységet végeztek. Aztán a nagyon szegény környezetekben vannak ellen, és hát ugye, mint hogy a határok teljesen átalhatóak, Csad határa, Kamrun határa, Niger határa, ezért és mint hogy az állam sincs jelen, mint ahogy ezt észlelhetjük a Száhel övezetben, Szóval oda jutottak, hogy az utóbbi hónapokban egyre megerősödöttek. Még egy ez vonatkozik például a fellépésük minden formájára, a, az öngyilkos merényletekre gondolok itt, ami teljesen szokatlan ebben az afrikai régióban. Az al ilyen módon képzést adott tehát nekik, és az átminak egyik biztosították a képzést, és megcéloztak nemzetközi szervezeteket is az utóbbi időkben. Az ez Abu Dhabi épületét támadták meg 26 halált okozva, és másokat is tettek, például Nigériának a rendőr kapitánságát, főrendőr kapitánságát célozták meg. Tehát a libei ható eseményeknek ez lett a következménye, ez a három következmény, amelyet említettem, és ez nagyon érint minket, és ennek fényében aktualizálni kell a márciusi Sahel stratégiát intenzívebb vált a fellépésük, nekik, tehát nekünk is intenzívebb bevetést kell végeznünk aztán a lépjei válságnak van egyéb hatása a fegyverek elgúrjázása tekintetében. Azaz azt látjuk, az amerikai kollégákkal szorosan együttműködve, hogy a tripoli felszabadítása után az amerikai haderő szakértőket küldött oda, hogy azonosítani lehessen, hogy milyen típusú rakétákat alkalmaztak. Ez volt az első fázisa a fellépésnek, aztán pedig a második fázis arra irányult, hogy ezeket begyűjtsük, illetve megsemmisítése kerüljenek. Mindezt együttműködve az ensz is, mert hogy tudni kell, hogy a feladat megosztás Líbia újraépítése tekintetében azt eredményezte, hogy az Európának a feladata a külső határoknak az ellenőrzése és támogatása, a, a civil Törökországnak a támogatása és a reintegrációs, az integrációs folyamatoknak az elősegítése. Na most az lkh a szakértői azon dolgoznak, hogy az Európai Unió hogyan járulhat hozzá ezen folyamathoz, a szakértőknek az odaküldésével, és Lady Ashton ezt nagyon szorosan követi nyúlmon, akkor, amikor legutoljára Líbiában járt, akkor a líbia hatóságok erre külön kitértek, és az Unió valóban arra törekszik, hogy támogassa a folyamatokat. Ami a száhelővezetet illeti, illeti, de a kollégám valószínűleg erről hosszabban fog majd beszélni, tehát ami a száheli övezetet illeti, a stabilitási eszköznek a rövidtávú célkitűzéseit egy külön csomagprogrammal próbáljuk elérni, már januárban, január elejére ezt már megpróbáljuk felállni, felállítani 8 milliós értékben, ha bár mindez még, még munkaanyag, és arra törekszünk, hogy a, a biztonság, a fejlődés biztosított legyen Niger északi részén, egyrészt, másrészt pedig rövid távon szeretnénk elérni azt, hogy a volt harcosokat reintegrálni, újra integrálni lehessen, azaz helyi rendőrségeknek a felállításával. Megpróbáljuk ezeket a korábbi katonákat ilyen módon aktivizálni. Aztán ott van az aknamentesítés is még a gazdasági tevékenységnek a támogatása különösképpen akkor, amikor munkaerő intenzív, munkaerőt igénylő gazdasági tevékenységről van szó. 200 ezer embernek a beintegrálásáról van szó. A szállal kapcsolatosan tudni kell az, hogy nagyon sok ülés értekezett volt az utóbbi hónapokban nemzetközi szinten, amelynek a keretében az Európai Unió elmondta a stratégiáját és koalíciókra törekedett. A hasznos felépések között hagy említsen meg a volt belügyi miniszter Spanyolországnak általában arra törekedett, hogy a legnépesebb államokat összehozza tagállamokat Madridban, azért, hogy megvizsgálják, hogy ki, ki mit végez a külügyminisztériumban szintén. Ez annál inkább hasznos volt, hogy a külügyminisztériumokban van igazi szakértelem, illetve az igazságügyi miniszterekben, akkor, amikor arra törekszünk, hogy mozgósítsuk a a KBVP-t, és azt hiszem ez egy kiváló kezdeményezés volt. Aztán volt az algéri, algéri konferencia, amely érintette Algériát, Malit, Nigériát és Mauritániát. Szeptemberben tartottuk ezt, én magam is részt vettem Manuel López Blanco kollégával, és ennek az fórumnak volt, az az érdem, hogy ez volt az első nagy nemzetközi fórum, amely nyitott volt nemzetközi szinten, a nemzetközi közösség felé, megvizsgáltuk azt, hogy mit tehetünk mind együttesen. Ez egy jó jel. Én három éve foglalkozom ezzel a kérdéssel, és hát három évvel ezelőtt nem voltunk nyitottak. Algéria rendkívüli módon ellenezte azt, hogy az Unió akár közvetetten, akár közvetlenül különösképpen részt vegyen a folyamatban, a Szahel folyamatban. Az tehát nyitottság van. És hát nagy dolog volt az, hogy négy országot látunk itt együtt, négy kormány képviseletét, amely együttesen kívántam vizsgálni a kérdéskört. Akár csak két éve még akkora volt a a tartózkodás, hogy ezre nem lett volna még lehetőség, és hát az előrelépés annak köszönhető, hogy Mária urat nevezték ki külügyminiszternek Maliban, aki jól ismeri Algériát, és hát a bizalom újraépítése történik, és azt hiszem ez egy nagyon pozitív folyamat. Öm. Tudják talán, <clears throat> mert nemrég említettem, a regionális eszközöket szeretnének létrehozni, egy vezérkari főnök szerette volna kidolgozni a közös katonai fellépések struktúráját, egy fúziós platform, egy hírszerzési platformot, a hírszerzési platformot. Működik-e vagy nem? Ez lenne az önök kérdése. Hát még csak papíron létezik ez a, az eszköz, a vezérkari főnök Ataman Hazer még semmilyen közös fellépésen nem került sor az elmúlt hónapokban. Mauritánia ugye az az legelszántabb állam, amely szeretné az humanitárius erőket mozgósítani, de hát Tamandraszet nem koordinálja ezt az együttműködést. Mi az Európai Unió, mi azt szeretnénk, és remélem, hogy ezt a pontot meg fogják majd vitatni 15 nap múlva, amikor a négy külügyminiszter találkozik Brüsszelben, december 8-án találkoznak Ashton asszonynal. Lehet, hogy az önök a lehetősége lesz részt venni ezen az ülésen. El fogják majd mondani, tenni jó lenne, hogy az Európai parlamentben is eljöhetnének, és elmondhatnák, hogy miről van szó. Remélem, én is szeretnék hozzájárulni, meg tudjuk őket győzni arról, hogy az Európai Unió segíthet ne a vezékeli főnökeink segítségével abban, hogy egy ilyen fúziós egységet, nemzeti szakértelmet összevonva hatékony eszközt tudjunk, tudjanak felejteni. A négy vezető ország, ha megnézzük a fenyegetettséget, amelyről szóltam, az együttműködésük Csádban, Burkina Fazóban, Szenegálban és Nigériában. Nagyon jó dolog, erről majd fogok szólni. Egy kis összegzést szeretnék készíteni a nigéri látogatásomról. Nagyon helyes most, hogy meglássuk, hogy a négy vezető ország hogy kíván együttműködni. A harmadik nemzetközi találkozó, eh, Lemamra biztos úr mondta, Algér, Algérban tartották eh, november 16-án, 17-én. Ez volt a világfórum, globális fórum a terrorizmus ellen című csúcstalálkozó volt. Clinton asszony és Aston asszony vettek részt. Szeptember elején eh, volt ugye szeptember 17-ének a 10. évfordulója. Most a terrorizmussal foglalkoztunk, több stratégiai, száli stratégiai kérdés is felmerül. Nagyon érdekes megnézni, 29 államból áll, plusz az Európai Unióból ez a fórum, és a legtöbb érintett ország valóban szembenéz a terrorizmus veszélyével, és nagyon sok muzulmán ország is van. Hát a G8 vagy lesz G20-ak, nyilván ez figyelembe vesz, hogy átalakulóban van a nemzetközi közösség. Minden száheli szereplő részt vesz, az asztal köré ült. Tehát az a fontos, hogy ugye a TGF a terrorizmus idején e, Marokkót, Algériát és a régi országait összevonja. Szerintem ez egy nagyon érdekes kezdeményezés, ez egy fórum, amely alakulóban van, és konkrét projekteket fog majd előhozni. Ez olyas valami, ami nem egyszerű, nincs még konszenzus a tagállamok között abban, hogy lehetne mobilizálni a SESDC-t, a közös biztonság és védelmi politikát egy közös katonai fellépés során a szállítás lenne egy ilyen lehetőség. Meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, a közös védelmi és biztonságpolitikát, az LVBP-t, vagy KVBP-t, a valami könnyebb együttműködésről lenne szó, ugye az az Európai Unió részt vesz majd egy civil, könnyed együttműködésben. Lehet, hogy Niger égisze alatt, hiszen ott van a sürgősségre igény. Ezt még vizsgálnunk kell. A harmadik és utolsó fejlemény az Európai Unió részletéről. De említettem, múlt héten a Szerje koordinátorral Nigériában jártam, igyekeztem megérteni, a Boko Haram alakulását, és Nigéria hogyan kíván ezzel szembenézni ezzel a jelenséggel, ami nagyon érdekes volt. Nem azt mondom, hogy nekem van a legvilágosabb elképzelésem arról, mit ez a Boko Haram, még a kormány sem érti pontosan, hogy miről is van szó. Ez egy lineáris folyamat, egy csoport, hogy említettem, helyi programmal rendelkezik, ez egy alkaida alvállalkozásá alakulhatna, egy kicsit a bűnözés irányába haladnak, kicsit a nemzetközi bűnözés irányába mozdulnak el. Nem egészen világos, hogy ki is ez a csoport. Ez még kis számú mozgalom, de nagyon nagy a fejlődési potenciája. Miért? Mert a a verbuválási és radikalizációs potenciál Észak-Nigériában nagyon nagy. Tehát nagyon sok kisgyerek a, olyan iskolába jár, ahol arabul tanulják a koránt, kívülről meg kell tanulni, nem kapnak állást, az állam nem nagyon aktív munka nincsen, tehát ez a mozgalom ugye katonai irányultságú, vannak ugye azért kísérő károk. Nos, a katonaság, a hírszerzés, területén van még mit tenni, ki kell dolgozni egy terrorizmus elleni stratégiát. A jó hír az, ha lehet így mondani, hogy a nigériai hatóságok a legmagasabb szintű felelősökkel beszéltek, és szeretnék megkérni az Európai Uniót, segítség a fejlesztésben, fejlődésben, biztonsági eh, helyzet alakításában. A fejlesztési, nigérfejlesztés politikán keretében mostanáig Ugye voltak kívások más kérdésekben, Nigerben is, és ez egy ugye a kőolaj kitermelés kapcsán azért volt egyfajta elszakadási trend az országon belül. Az Európai Unió eddig az ország déli részével, a keresztény részével foglalkozott, de ennek az országnak szüksége van további támogatásra, az északi részt is fejleszteni kell amint a tagállamok hagyják, és a bizottság és a főképviselőasszony is hagyja, akkor egy kicsit kiegyenlítettebbé kellene tenni nigériai tevékenységünket. Nagyon fontos az északi problémák megoldása. A száli stratégia tehát alakul, fejlődik, a veszélyek alakulásába párhuzamosan kell alakulnia, az Európai Uniónak jelen kell lennie Nigériában. Három évvel ezelőtt a Szahel kapcsán előrevetítettük a veszélyeket, nem kell persze megvárni, míg igazán élessé válik a helyzet. Nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen, Kerkove úr, mindent köszönök szépen, ez a, az előadás világos volt, tanulságos. Nem volt megnyugtató sajnálatos módon, ezt nem mondanám az ön előadásáról. Szenévre Gandhi úr, megadom a szót önnek. Köszönöm szépen, elnök úr mindig nehéz eh, Zsillikákov után beszélni, mert nagyszerűen mutatja be a helyzet sok-sok aspektusát. Ha megengedik, néhány dologgal kiegészíteném az elhangzottakat. Először is nem gondolom, hogy itt emlékeztetni kellene a stratégia négy tengelyére felhívni a figyelmet. A száheli biztonságát, fejlesztést illetően hiszen már az elnök úr is említette, és azt gondolom, hogy önök azért folytattak erről vitát korábban. Ha megengedik, szeretném egy pontra felépni a figyelmet, amelyet nem említettek. Ez a következő aspektus a prevenció, a radikalizáció, az erőszakos radikalizáció megelőzése. Ez egy nagyon fontos aspektus a stratégiának, nagyon fontos eleme, mert vannak olyan jelenségek, amelyek keverednek vagy a a lázadással, ugye a tuaregek esetében, vagy az iszlámon át ívelő viták kérdésével keverednek össze. Aztán azt hiszem, hogy egy kicsit finomítani kell néhány aspektus, például a nem állami szereplőkkel kapcsolatban, a világiasság kérdése is fontos. Ugye vannak radikális beszédek, az iszlám szempontjából radikális megnyilvánulások is. A fejlesztési védelmi stratégia elindítása óta azt látjuk, hogy vannak pozitív hatásai ennek egyrésztről az Európai Unió helyzetet illetően a nemzetközi porondon, ha megnézzük a szaheli kihívásokat, ahogy Zsili is említette, a régióbeli partnerországok és a nemzetközi partnerek is elismerik a stratégiánkat, azt mondják, hogy jó stratégia, amely eléggé nyitott a különböző problémákra, és az erőssége ennek a stratégiának az, hogy a fejlesztés, biztonság mellett más aspektusok is vannak. Nagyon jó a pozicionálása az Európai Uniónak, hogy hogy kell felépni a veszélyekkel szemben. Másrésztről jobbfajta dinamikát tudunk garantálni azon országok számára, amelyek szembenéznek az együtt a veszélyekkel. Ez is már elhangzott, az algéri, az alzséri csúcs találkozó, a globális fórum, mindezek a fejlemények szerintem nagyon is bátorítóak, amit azonban látnunk kell, az az, hogy mindazonáltal vannak még nehézségek a párbeszédben és az együttműködésben a közvetlenített országok esetében. A leggyakrabban eh, elhangozható kritika Malival kapcsolatban az, hogy ami a reakciókat illeti, tehát, hogy eh, Katibad Lakmi, eh, a turista csoportok mely ország területén vannak, nem csak Mali kritizálja, hanem Niger is, kritizálja Algériát, amiatt, hogy Algéria vezető szerepet játszik a régióban, igen, támogatja az együttműködést, ugyanakkor az együttműködése még nem igazán valósult meg a mindennapokban, a gyakorlatban. Én ö, Pipax biztos urat múlt héten elkísértem egy delegációs utazásra. Niger, Niger azt mutatja, hogy van egy olyan ország, ahol hát azért vannak katonai kötődéseik. Ez az ország hajlandóságot mutat az együttműködés, és ez ugye nagyszerű, kivált egy ilyen katonai hátterű országgal kapcsolatban szembe kell néznünk azzal, hogy különbözőképpen értékelik a partnerek eh, kötelezettségvállalását. A mauritániai elnök Aziz úgy gondolja, hogy az ő országa sok erőfeszítést tesz, de az erőfeszítéseit nem mindig ismerik el a többiek. Na azt hiszem, hogy vannak pozitív fejlemények, vannak még kihívások az együttműködés, a leges együttműködés területén. Lehet, hogy van egy új dimenzió, ez a politika és a technika közötti kapcsolódási pont. A politikai szinten egy példa lenne például a négy külügyminiszter, aki Brüsszelben jön, aki Washingtonban voltak, aki úgy tetszik, politikai szándékról tesznek bizony, tanúbizonyságot, hogy meg akarnak birkózni a, fejle, a száheli fejlődés és biztonság kérdésével, aztán ennek le kellene fordítódnia a helyi együttműködésbe, például a vezérkari főnökök együttműködésével. Ezen a szinten nem voltak konkrét koordinált fellépések a helyszínen. A csapatok olyan nehézségekbe ütköznek, például a nyelvi korlátokba, a mauritániai hadsereg katonái és a frankofon katonák között, akik a többi arab ország hadseregében vannak. Ez a nyelvi akadályos valami, amit még nem tudtunk elgördíteni. Hát, hogy, hogy, hogy is mondjam? Most egyfajta eltávolodás van a szándék és a konkrét operatív együttműködés között. Azt hiszem, hogy ebben tudnánk segíteni vagy a Száhli Biztonsági Kollégium támogatásával, amely talán interakcióba léphetne az érintett országok vezérkari főnökeivel, vagy pedig, ha egy külés, egy biztonság és védelmi politikai missziót hoznánk létre a vezérkari főnökök koordinálásával. Ugye arról van, látjuk, hogy kiszélesedik az együttműködés az országok között. Zsill említette már, ha a szemak esetében négy ország marad, Algéria, Mali, Niger és Mauritánia, a fúzió és a kapcsolódás területén, azt hiszem, meghívtak olyan országokat, mint Burkina, Csád, Nigéria, még egy országot, azt hiszem, de sajnos most nem tört eszembe. Lehet, hogy Szenegált hívták meg a klubba, de nem vagyok ebben biztos. Minden esetre azt látjuk, hogy kibővül az együttműködők köre, ez egy pozitív dolog, mert igen, bizonyos kapcsolatok kezdenek kialakulni a különböző hadszínterek között, erről majd szólok később, és ez nagyon jó. Ami a szári stratégia megvalósítását illeti, azt hiszem, hogy elégedetek lehetünk, azzal, amit az Európai Unió szintén elértünk, kivétképpen, ha megnézzük a fejlesztés oldalát, éppen ahogy elhangzott, a kiegészítő források, amelyeket Malinak és Nigernek megszavaztak, Bamakóban és nyeméban aláírta Pibax biztos úr, ezek az alapok azonnal rendelkezésre állnak bizonyos fellépésekhez, az igazságszolgáltatás, vagy például a biztonsági erők esetében Máliban, tehát ezek a pénzek le vannak már kötve, most már beléptünk az operatív fázisba, ezek kiegészítő alapok, minden esetben formálisan rendelkezésre bocsátódtak. És ezek olyan, ezek a források olyan fellépéseket fognak támogatni, mint például a nagyon is hozzá nem férhető észak-nigeri vagy mali régiók hozzáférhetőségét elősegítő projektek eh, finanszírozásáról van szó, civil projektek finanszírozásáról, illetve arról, hogy a civil társadalommal való együttműködést segítsük elő a munkahelyteremtés terén, illetve a radikalizáció ellenes eh, mozgalomban. Na most az Európai Fejlesztési Alap és a Stabilitási Alap segítségével, amelyeket említett Zsill, ez az együttműködés azt hiszem, hogy jól mutatja, hogy az Európai Unió intenzíven működik együtt. Az országok a kicsit le vagyunk maradva az a kapcsolatban, hogy nem határoztuk meg a kizárólag biztonsági területet érintő intézkedések körét, amelyeket be kellene vezetni. Nigerben azt hiszem, hogy regionális programmal kezdünk. A tagállamok egyetértenek ezzel a javaslattal. Ezt legközelebb fogjuk majd megvitatni a következő miniszteri ülésen. Azt mondanám, hogy Pébax biztos úr is, én nagyon jól tudják, ő, ő igazgatja az Európai fejlesztési alapot, és szívügye az, hogy a pénzt, amiért felelős, ne másra használják fel, megjegyezte látogatása során, hogy van egy kis lemaradás a biztonsági intézkedéseket illetően, és az African Peace Facility, hogy ez egy EFA alap, amelyet társ igazgat az EU és az Afrikai Unió, azt a kérdést tette, hogy ezzel az alapon nem lehetne többet tenni annak érdekében, hogy segítsük Nigert, ami a kapcsolódási kockázatokat illeti. Zsildekelkov már említette azokat a kockázatok, amelyek az Akmi és a Boko Haram között lehetnek. Niger, ez az ország, földrajzilag is szembesül ezzel a problémával, hiszen Akmi van északon, és a Boko Haram délről érkezik ez a veszély ami a titkos szolgálatot illeti, meg vannak győződve arról, hogy van bizonyítékok arra, hogy van operatív kapcsolat a két szervezet között, éjszakon és délen, akkor is, hát eh, Zsill is említette, még azt is tudja, hogy milyen ez, azt is tudják, hogy még milyen ez az együttműködés, milyen jellegű. Ez a kapcsolat létezik, lehet, hogy tovább fejlődik, nagyon fontos tehát, hogy a szaheli stratégia és az érintett országok figyeljenek oda Észak-Nigériára, egyre fontosabb ez a kérdés. Zárójelben elmondanám, hogy az a program, amelyet az együttműködési program, amelyet az Európai Unió a Nigériában működtet, nem úgy van, hogy dél-déli keresztény részen van minden támogatás, és északon az iszlám északon nulla eurót adnak, azért nem egészen ez a helyzet, ami a szegénység elleni küzdelmet illeti, és a területrendezést, ami a konfliktus megelőzést illeti, mm, a Nigeri deltában, ahogy tetszik, szeretnénk megerősíteni az északi régiót, ahol fontos kihívásokkal kell szembenézni, a szegénység és a feszültség kapcsán, etnikai feszültségek, a felekezeti feszültségek, sőt, terrorista, terrorista feszültség is kialakult. Ha megengedik, még egy kapcsolódási pontot említenék, amely nem szervezetek közötti kapcsolat, hanem probléma kapcsolat. Ugye szóba került a az illegális kereskedelem a száheli övezetben szóba került, de ugye van illegális kereskedelem, illetve a kalózkodás a Gínei öbölben. Néhány ország, mint Niger, Nigéria, ugye mind a ketten érintettek ezen két jelenség által, tehát nagyon fontos, hogy a tervezés során, amikor megnézzük, hogy mik az okai a különböző a biztonságot veszélyeztető jelenségeknek, meg kell néznünk tehát a stratégiánkat úgy kell alakítani, hogy valóban megtaláljuk a probléma lényegét. Ami a regionális szervezeteket illeti Lemamra, nagykövet úr itt volt az előbb. Nos, ami az Afrikai Unió szerepét illeti a száheli térségben, nagyon gyenge a szerepük, a CDO esetében, megkétszereztük az erőfeszítéseinket, az ECOVASZ esetében is, ami a tengeri bizonytalanságot, illetve a Gínai öbölben aktív, pozitív szerepet játszik a szemek, a közép-afrikai országok szervezete, amelyek bevezettek koordinációs intézkedéseket a tenger esetében. Az Afrika Unió, szemek CDO terén még van mit tenni. Egy utolsó, mó, ö, utolsó szó a négy miniszter látogatását illetően december 8-án jönnek Brüsszelbe, ha a parlament nek volna szabad terme, kérem, hogy tudassák ezt velem. 8-án vagy 9-én esetleg valamit lehetne így szervezni a parlamentben. Hát nyilván, ha most nem sikerül, akkor majd máskor. Bien, merci beaucoup. Je crois que ça va être difficile pour le... Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem a 8 a 9 gondot okoz, 8 a ugye csütörtök, 9 -e, jó, péntek, de szóval egy picit bonyolultnak tűnik így, de azért köszönjük szépen az információ, mindenképpen ez nagyon ö, izgalmas. Először is ö, az elhangzottakkal kapcsolatosan nagyon örülök annak, hogy beszámolt arról, hogy felgyorsultak a folyamatok, és hát megvalósulnak a stratégiák, is többek között a fejlesztés tekintetében kielégítő a végrehajtás. És hát hagy emlékeztessek, emlékeztessek arra, amire Kerkhoff úr is kitért, nevezetesen, hogy nehéz, nehéz a biztonsági ö, fejezetet megvalósítani ebből a stratégiából, ami persze érthető, mert hogy az érintett országokkal kell sokat egyeztetni, de ezen felül az európai struktúrák sem mindig magától értedően tudnak fellépni a akkor, amikor globális, comprehensive approachról beszélünk, ez nem mindig magától értetődő többek között a biztonság fenntartása és kiépítése tekintetében, különösképpen akkor nem, amikor hard security-ről van szó. Tehát biztos, hogy arra van szükség, hogy mindenki meggyőződött legyen arról, hogy a saheli stratégia tekintetében mindenki fontosnak tartsa az EU-s fellépést. Ami pedig a KBVP fellépést illeti, valóban nélkülözhetetlen, hogy ez, jelen, ez a tényező jelen legyen, és hát minden tagállamnak aktívnak kell lennünk, már pedig tudjuk, hogy egyes tagállamok mennyire fenntartásokkal élnek akkor, amikor ilyenfajta instrumentumokat kívánunk érvényesíteni. És hát picit mosolyog, vagy, vagy ironikusan azt ö, fogalmaznám meg, hogy ugye hát nem csak arról van szó, hogy a tagállamok lépjenek fel, ö, és hát ezt már megfogalmaztuk a libei konfliktus esetén is, hanem arra is, hogy az összes tagállam és az összes ö, hát vezetés is aktív legyen, és hát időnként ö, az ellenállás már megnyilvánult, eleve már az elkezdtek a szintjén, még mielőtt eljutottunk volna a tagállamokig. Tehát tehát azt remélem, hogy a Szahel övezet tekintetében a KBVB lehetővé teszi azt, hogy minden struktúra és az LKS-nek valamennyi struktúrája és az uniónak az összes intézménye is teljesen aktívan nyilvánuljon meg. Hát ezt azért mondom, mert akkor, amikor Líbiáról beszéltünk, annak idején akkor nagyon hát lelkesek voltunk, és hát kicsit egymásnak is feszültünk, de hát világos az, hogy minden szereplőnek aktívnak kell lenni egy témakörben ahhoz, hogy az hatásos legyen. Gomes asszony. Nos, teljes mértékben osztom, elnök úr, az ön szavait. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Külügyi Szolgálatnak a feladata, és különösképpen Ashton asszonynak a feladata azt, hogy vezesse ezt a folyamatot, és hogy szembeszítse a tagállamokat a saját felelősségükkel. Itt most a Beckhardonról beszélünk, és hát és hát miről van szó? Arról, hogy a biztonságunk, a mi biztonságunk mennyire biztosítatod? És akkor, amikor ugye a költségvetésünk feszült körülmények között tud csak működni, nélkülözhetetlen az, hogy együttesen lépjünk fel, hogy EU-s keretekben gondolkodjunk és lépjünk fel. Lenne egy kérdésem is ami a közös biztonsági és védelmi politikai fellépést illeti, akár Líbiában, akár út, ahhoz, hogy a e, száheli stratégiát meg tudjuk valósítani, végre tudjuk hajtani, és figyelembe kér, véve azt is, hogy Líbia e, milyen segítségre szorul, nyilvánvalóan e, több dologra lesz szükség, nem csak tevékenységre, hanem a, a bölcsességünkre is, az emberi bölcsességünkre, az eszközökön, az egyéb eszközökön, fizikai eszközökön túl. És mindenképpen szükség van arra, hogy ezen a téren megnyilvánuljunk, meg, mégpedig azonnal. A KBVP fellépése a szahelővezetben. mit is igényel? Ugye Lib esetében nyilvánvalóan hát sok minden történik összhangban azzal, amit a új libiai hatóságok kérnek az ensz többek között. Na most, mi a véleménye ez? Külön lehet emelni, vagy venni Líbia kérdését a Szehel egyéb kérdéseitől? hogyan lehet biztosítani a határ biztonságot, a border security-t, ez az egyik kérdés, hogyan lehet a fegyvereknek az összegyűjtését biztosítani, hogyan lehet általában védve a biztonságot fokozni. Szóval, hogyan is mondjam, annak alapján, amit értettem egy vagy két hónappal ezelőtt, inkább két hónappal, tehát szeptemberben, a Párizsi konferencián ugye arról szólt a történet, hogy az Európai Unió feltárja azt, hogy mire van szükség többek között a hadár védelem biztosítása tekintetében. De még ö, akkor ugye az állapítatott meg, hogy ö, segíteni kell a líbiai hatóságokat a kérdésben, és mindez még akkor nem nyilvánult meg, hát csak tervezetről volt szó, de most már sikerült valamit megvalósítani, egy új szakaszba léptünk, kérdezem. Aztán egy következő kérdéskör. Algériával kapcsolatosan. Szó esett a pozitív fejleményekről, arról, hogy Algéria is nagyon érdekelt az EU-s együttműködésben, és mindezt együtt együtt fellépe a régió további országáival de ugyanakkor érdekelne az algériai helyzet saját maga. Mert Algéria nem igazán volt túlságosan együttműködő, és ez így volt a teljes líbiai válság során, sőt, pont ellenséges, ezzel ellentétes tanúság magaviseletet képviselt és hát az volt az érzésem, hogy Algéria nem igen fogja támogatni a, a, a folyamatokat, és inkább a még létező Kadafi rendszert kívánta támogatni. Szóval, ismerjük, hogy milyen nyomások nyilvánulnak meg Algériában, és mindenek fényében hogyan látják a helyzetet Algériában. És annak milyen kihatása lett a teljes régióra. És végezetül, Líviával kapcsolatosan. Tudjuk azt, hogy rengeteg fegyver, mindenféle fegyver ö, jelen volt Líbiában, más különben olyan fegyverek is, amelyeket a mi tagállamunk, vagy legalábbis a tagállamunk egy része szolgáltatott oda. Ezeket a fegyvereket felhasználták a Kaddafi rendszer elleni harcban, de azt is tudjuk, hogy olyan fegyverek is kerültek oda, amelyet Katár fizetett meg, Katár finanszírozott, nem feltétlenül a katári állam, de bizonyos katári fontos intézmények. És hát a fegyverek hova is kerültek? Hát többek között a konzervatív iszlamista libiai erők kezébe akik persze nem feltétlenül szorosan kapcsolódnak az al vagy egyáltalán nem is kapcsolódnak hozzá, de mégis azért egy fundamentalista gondolkodásmód jellemzi őket. Azaz, a fundamentalista trendnek a megerősítése és kapcsolatrendszere, amely ugye kapcsolatban lehet, amely tehát amelyről kapcsolatban lehettek az al qaeda szervezetével, aztán Észak-Nigériával. Szóval ezekkel kapcsolatosan kérdezem azt, hogy honnét kapják a finanszírozást? Mert egy dolog az, hogy hogyan történik a tobozás, és egy másik kérdés az, hogy mindehez pénzre van szükség. Elnök, köszönöm szépen, Nikolaj asszony. Bref, but... Uh, Megpróbálok rövid lenni de azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog a békés a biztonság szempontjából. 2010 volt a korábbi stratégia időpontja, és a jelenlegi afrikai események megváltoztatják a helyzetet. És azt gondolom, hogy a térség esetében erőteljesebb hathatósabb megoldásra van szükség. Hogyha a Pakisztánnal, Afganisztánnal vetjük össze ezt a térséget, elképzelhető, hogy az ide is változtatni fog ebben a térségben. És ez a térség alkalmas sajnos a terrorista cselekményekhez, hiszen nagyon szegény a térség, a bizonytalanság jellemzi a területet, illetve a korrupció is nagyon magas magas szinten mozog. Meg szeretném kérdezni az állami korrupciókról. Van egy további kérdés, ami nagyon fontos, ez pedig a jelenlegi líbiai helyzet. Kaddafi szerződéses katonákkal dolgozott, és nagyon sokak közülük, közülük gyermekek. Meg szeretném kérdezni, mi történt szedem Hussein korábbi katonáival. Közülük sokan kapcsolódnak bele a terrorista fellépésekbe, illetve a szervezett bűnözésbe. Ők úgy értékelik -e, hogy ezek a jelentős erők, amelyeknek el kell hagyniuk Líbiát, felhasználhatóak-e az ilyen jellegű szervezetek számára? Hiszen nagyon veszélyes, hogyha ezek a, az erők bekapcsolódnak um, a terrorista cselekményekbe. Marokkó és Algéria kapcsán hasonló volt a helyzet. Tehát fontos lenne több stabil országot uh, teremteni. Nem tudjuk, hogy politikai szempontból Észak-Afrika jövője hogy fog majd alakulni. Libiában a sária törvényt követelik, nem tudjuk, hogy Egyiptomban mit várhatunk, hogyha a muzulmán testvérek kerülnek hatalomra, és azt gondolom, hogy konkrétabb és hathatósabb megoldásra van szükségünk. Az utolsó megjegyzésem. Úgy érzem, hogy ez a stratégia, amely általános jellegű, az Európai Unió általános hozzáállását mutatja, de a békés időkben, most nem élünk meg békés időket, jelentős kockázatot jelent ez a térség. Hát ezt mennyire lehet update illetve hogy nézhet ki a konkrét pénzügyi támogatás? Úgy érzem, hogy a jelenlegi támogatás nem elégséges ilyen magas szintű kockázat esetében. Köszönöm. Kerkop úr. Euh, Az első kérdése visszatérve, Gomez asszony kérdésére, én támogatnám azt, hogyha távolról segítenénk őket, és meg vagyok győződve arról, hogy a száheli térségben is ki kell kristályosítani a politikai akaratot. Ezt két módon lehet megoldani. Néhányan azt gondolják, hogy Mauritániát és Nigériát kell először megerősíteni, de úgy érzem, hogy az európai szakértők erőteljesebb jelenléte, a források mobilizálását, illetve a bilaterális együttműködéseket Franciaország, Spanyolország részéről is megerősíthetné. Ők jelen vannak ott a térségben, eszközökkel is támogatják a térséget. Nagyon fontos a politikai akaratot megmutatni, illetve a koordinációt. Hát a tagországokban megmutatkozik ez a konszenzus, és mint korábban említettem, úgy érzem, hogy itt sürgető fellépésre van szükség, és mobilizálni kell az eszközöket. Nem foglalkozunk közvetlenül a líbiai anyaggal, éppen ezért óvatos volnék a válaszadásban is. Megpróbáljuk az igényeket azonosítani, Párizsban is született erről döntés, és vannak olyan kollégák, akik ott vannak a helyszínen, megpróbálják felmérni a határmenedzsment eh, kapcsán, illetve a, mi a public communication-t is illetét felmérni az igényeket. Egyelőre folyamatban van eh, ez a kérdés, és fontos itt megerősítenünk az erőfeszítéseinket. Nem tudom, hogy mit teszünk majd válaszként, de sok szakértelemmel rendelkezünk a határmenti kérdéseket illetően. Ami a leszerelést illeti, itt sokkal gyorsabban kell cselekedni, és sokkal proaktívabb módon, ellentétben a határmenti kérdésekkel. Ami Algériát illeti, világos, hogy változás következett be Algéria hozzáállásában is, ez nem titok, és ez annak köszönhető, hogy a mediterrán teljes térségében, az arab világban is megváltozott a felállás, másrészt pedig az algér hatóságok is óvatosabbak voltak a libiai válság kapcsán, és Algéria is belátta azt, hogy kiléphetnek a korábbi izolációból nem kérdőjelezem meg a komolyságát ennek az elgondolásnak, de az is fontos, hogy elfogadják a multilaterális hozzáállást, illetve megoldásokat a száheli térségben is. Fontos ezt a feladatot továbbvinni, és ez az európai diplomácián is múlik. Algériában nyitás érzékelhető, ezt pedig konkrét lépésekre kell váltani. Hogyha Franciaország és Algéria közötti kapcsolatokra gondolok, szeptemberben Algériában jártam, és az elmúlt év júniusában is, és úgy érzem, hogy javul a helyzet Franciaország és Algéria között. Ellen Zsüppé és Algériába látogatod, és ezt az alkalmat meg kell ragadni, annak érdekében, hogy konkrétabbak lehessünk. Hát nem szabad, hogy ez pusztán az elmélet szintjén maradjon. Ami a finanszírozást illeti, az alkaida finanszírozását a térségben egyetértek az algériaiakkal, túszedés az egyik módja az alkaida finanszírozásának és egyelőre az ENSZ is úgy gondolja, hogy itt nem lehet tovább lépni. Visszatérve a korrupcióval kapcsolatban feltett kérdésére, a Transparency International rangsorolása alapján közvetlen kapcsolatot látunk a probléma, illetve a régió elhelyezkedése között. A korrupció minden bizonyal nagyon súlyos ezen a területen. Ami Líbiát illeti, miszerint a zsoldosokból potenciális bűnözők válhatnak, teljes mértékben osztozom az aggodalmában, és rövid távon ez a tényleges kihívás Egyelőre nincs miért küzdjenek az emberek, a volt zsoldos katonák, tehát új feladatra van szükségük. A nemzetépítésben a katonaságra is támogatni kell, biztonsági szolgálatokra is remélem, hogy aktív szerepet tudunk majd vállalni. Teljes mértékben egyetértek az ön véleményével ami a pénzügyi támogatást illeti, mi szerint ez elégséges a Száhel térséget illetően. Filibert óra hagyom majd a válaszolást. Azt gondolom, hogy a 400 plusz 150 millió euró jelentős összeget jelképez, nem mellékes ez az összeg. Itt nem pusztán a pénzről van szó, hiszen hogyha ehhez még hozzáadjuk a jó koordinációt az amerikaiakkal és a kanadaiakkal, a száheli területen ők elfogadták a mi jelenlétünket, és még japán pénzeket is sikerült mozgósítani. Egyelőre nem a pénzről szól a megoldás, hanem a gyors reagálásról, a gyors teljesítésről, illetve a stratégia biztonsági részére való gyorsabb áttérésről. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. Parancsoljon. Köszönöm szépen. ami az európai vezető szerepet illeti az átfogó fellépés keretében, illetve a biztonsági kérdéseket illetően. Itt azt gondolom, hogy egyetértünk, ami a száheli térséget illeti, itt pedig késlekedés érzékelhető, mint ahogy Zsill elmondta, ez legfőképpen annak köszönhető, hogy nagyon érzékeny ez a kérdés. Vannak hezitálások annak kapcsán, um, hogy a katonák jelenléte milyen politikai vonzata rendelkezhet, illetve ez jelképként mit jelenthet, és vannak tagországok, ahol a költségvetési kérdések is felmerülnek. Tehát itt óvatosak vagyunk uh, a megoldás kialakításában, illetve a javaslatok megfogalmazásában. Azt gondolom, hogy a külügyi szolgálat kulcsfontosságú szerepet kell, hogy betöltsön majd motorként a megoldásban. Gomez asszony. A KBV, eh, KBVP eh, misszió a Száhel térségben a kapacitások, a helyi kapacitások erősítését is kell, hogy jelentse, mind a rendőrség szintjén, mind katonai szinten. Nagyon rossz a felszereltségük, a kommunikációs és egyéb eszközeik nem elégségesek. És a jelentősebb katonai csoportok jelenlétét már most anticipálhatjuk. Visszatérve Nikolaj asszony kérdésére, Zsillel egyetértek, a korrupció ezekben az országokban súlyos probléma, és az ő eltökéltségük a terrorizmus ellen, ellen küzdelemben gyengült, azzal, hogy a hatóságok egy része bekapcsolódott, és csempészetből származik. Hát ez fontos probléma, éppen ezért nagyon fontos az integrált megközelítést alkalmazni a biztonsági kérdésekben, hiszen nem lehet a korrupció ellen küzdeni, hogyha nem foglalkozunk a különböző kapcsolódó kérdésekkel, például az igazságszolgáltatással, a közpénzek felhasználásával az adott állam rendszerében. Ami a Líbiá, líbiaiak visszatérését illeti, nigériai partnerünk úgy látja, hogy ez nem jelenti különösebb fenyegetést. Vagy Maliból, vagy Nigériából származnak a most visszatérők, a líbiaiak közül. Ők visszatérnek, nem feltétlenül azért, hogy továbbra is katonák maradjanak, vagy harcosok. Elképzelhető, hogy vannak ilyen csoportok, akik megpróbálják eh, felélénkíteni a korábbi lázongásokat, de nagy részük a saját eh, országába eh, tér vissza, saját hazájába, ha így fogalmazhatok, és ők hajlandóak szerepet vállalni, amennyiben esélyt kapnak hát éppen ezért nagyon fontos az integrációs programok kialakítása például Nigériában is, Malin, de főképpen azonban Nigériát érinti ez a probléma. Az iga, a biztonsági ágazatban is nagyon fontos ez, hiszen az emberek a helyi rendőrség keretein belül, a katonaságon belül pozitív szerepet tölthetnek be, hogyha megfelelő programokat alakítunk ki a számukra. Természetesen, mint említettem, ez egy jelentős veszélyforrás, de azt gondolom, hogy vannak um, ennek a kérdésnek olyan szempontjai is, amelyek hozzájárulhatnak a megoldáshoz. Ami a stratégia módosítását illeti, úgy érzem, hogy a biztonsági komponens uh, módosításáról beszélünk itt ma, ehhez természetesen pénzre van szükség, de jelenleg nem a finanszírozásbeli kérdések a legégetőbbek a szaheli térség országai esetében 400 plusz 150 millió euró áll rendelkezésre, ez jelenleg elegendő és megfelelő válaszadás, ami a Magreb országait illeti. Itt is 150 millió áll rendelkezésre, és ez is megfelelőnek tűnik. Köszönöm szépen. Bien, merci beaucoup, euh, messieurs. Nagyon szépen Köszönöm, kedves urak! Nagyon izgalmas volt mindez, és köszönöm, hogy tájékoztattak minket ezen tervekről. Úgy gondolom, hogy rendkívül hasznos, hogyha ilyen áttekintést adunk rendszeresen. Ha megengedik, vagy tényleg vissza egy kérdésre. Jeleztem az, hogy az utóbbi napokban többek között Máliban milyen drámai fejlemények mentek végbe. Vannak-e olyan információk, amelyeket meg tudnak velünk osztani? Nem. Jó, hát köszönöm szépen. Akkor Találkozunk ma délután 14 óra 30 perckor azért, hogy az Európai Fegyveres Erőkön belüli egyesülési jogról beszéljünk. És mindezek után pedig a légi szállítási tevékenységről is beszélünk majd. Köszönöm szépen!